Colleagues, uh, we're going to make a start if you want to take your seats, please. Kezdjük el az ülést, kedves kollégák. Az első napi rendi pontunk Matthias Rütének a Task Force Mediterranean, a mediterrán térséggel foglalkozó munkacsoportnak a tevékenységéről való beszámolója. Délelőtt nagyon jó prezentációt hallottunk az olasos elnökség részéről, de a lényeg itt az a munka, amit végzünk a szakbizottságban, és nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan jöttek el ma, mert tudom, hogy nagyon szoros ez az utolsó hét, és remélem, hogy most mindenki több hozzászólási időt kap. Nagyon sajnálom, hogy nem tudott mindenki elég időt kapni délelőtt. A Task Force mediterranean az 2013-as októberi csúcsot követően állították fel a Lampedusai októberi tragédiát követően, ahol több mint 360-an vesztették életüket. A bizottságnak a közleménye és a kommuniké megvalósításáról szóló dokumentum már többször szerepelt a napirendünkön, és a csúcson is, illetve a bel- és igazságügyi csúcson is. Ma pedig Matthias Rüte, aki itt a bizottságot képviseli, de korábban is már a bizottságnál más főigazgatóságokon dolgozott, úgyhogy jól ismeri ezt a munkát, nem először van itt, és nyilvánvalóan az olasz soros elnökségre három most az a szerep, hogy a Task Force tevékenységét vezesse. Úgyhogy mielőtt megadom a szót a tagoknak, hogy hozzászóljanak, megadom a szót Rüte úrnak, hogy mondjam valamit a Task Force-ról aztán az olasz soros elnökségnek, és utána a hozzászólásoknak, és aztán majd haladunk tovább. Úgyhogy először Matthias Rüte. Köszönöm szépen, elnök úr, és mindenkit köszöntök, tisztelt tagok. Köszönöm szépen, hogy meghívtak az első LIBE hivatalos ülésre. Gratulálok, nem csak köszönöm, gratulálok elnök úr, hogy megválasztották. Ön már mondta. Én vagyok itt az új fiú. Uh, some two months now, uh, looking up. Két hónapja látom el ezt a munkát. Nyilvánvalóan most még a tanuló fázisban vagyok, biztos vagyok benne, hogy nem minden sajátítottam még el, úgyhogy Kérem, hogy néha figyelemmel kövessék azt, hogy mit mondok. Én a főbb elemeket kívántam kiemelni, és próbálok majd válaszolni a kérdéseikre. És próbálok tanulni a kérdéseikből, és megérteni azt, hogy mi az önök álláspontja. Gondolom mindjárt egyetértünk, hogy a migráció lesz az egyik Európai Parlamentnek, Bizottságnak, és hát a soros elnökségnek is a fő témája, és látták ugye, hogy a bizottságnak mindenképpen kiemelt témakör. Én a mediterrán térséggel foglalkozó munkacsoportról szóló dokumentumról szeretnék beszélni ma, de nyilvánvalóan, hogy ennél sokkal szélesebb a téma. Ha csak a migrációs áramlatokról gondolkozunk, hogy mi történt az elmúlt hónapokban, és azt láttuk, hogy a Mediterráneum keleti és nyugati részén mi történik, illetve mi történik Ukrajna felé. Nagyon sok minden vár ránk, és nem csak a mediterráneum központi részén. Mivel már bemutatta az elnök úr a Task Force-ot, csak annyit mondanék róla, hogy nem akarom azzal untatni önöket, hogy a 300 intézkedés 44 oldalon összefoglalva kerüljön itt felolvasásra a Mediterráneum munkacsoport munkájáról. Nagyon sok konkrét lépést tettünk. Az elmúlt néhány hétben a pelés igazságügyminiszterek tudatosították, hogy prioritásokat kell kijelöljünk főleg a mediterráneum központi részét illetően. Szerintem a legjobb úgy ábrázolni ezt, hogy van három pillér. Az első pillér az minden intézkedés a harmadik országokkal kapcsolatban. Mobilitási partnerség, regionális partnerségek, csempészet, embercsempészet, hálózatok, a liaison officereknek a munkája, kockázatok és hasznok. A második pillér nyilvánvaló, hogy a megerősített felügyeletről szól, és Igazából néhányan ezt úgy hívják, hogy a post Mare Nostrum időszak. A tragikus baleset után, amire az elnök úr utalt, tavaly októberben, amikor több mint 360-an vesztették életüket Lampedusa mellett, hát sajnálatos módon, hogyha megnézem az első hat hónap adatait, az életek elvesztését 2014-ben csak a Mediterráneum térségben. Formálisan 160 bejelentés érkezett eddig halálesetről, úgyhogy bizonyos értelemben a helyzet nagyon rossz még akkor is, hogyha a Mare Nostrum művelet működik. Úgyhogy nagyon óvatosnak kell lennünk. Van néhány elképzelés, hogy mit tehetnénk, de majd meglátjuk. Aztán a harmadik pillér, tehát a harmadik országok az első pillér, aztán a mediterráneum pillér és a harmadik pillér szolidaritás és felelősségvállalás az EU-n belül. Mivel még mindig külsős vagyok kicsit, akkor <clears throat> azt látom, hogy vannak, akik azt akarják, hogy szolidaritás legyen, és vannak olyanok, akik azt akarják, hogy az államok vállalják a felelősséget, de gyakorlatilag a két csoport, az nem beszél egymással, csak a szlogeneket hangoztatja, úgyhogy nagyon remélem, hogy a bizottság személyemben és az együttműködés önökkel bebizonyítja, hogy EU-s megközelítésre van szükségünk. Nem szabad ilyen megosztottnak lennünk. Ez persze azt is <clears throat> jelenti, hogy a jászó, a menedékes rendszer, jobban kell, hogy működjön, a vészhelyzetekre gyorsabban kell reagálnunk, nem szabad egymásra mutogatnunk, és meg kell, hogy mutassuk, hogy például, hogy a Dublini rendelet 33-as cikkét hogyan tudjuk alkalmazni. Összefoglalva, hogyha a mediterrán térség központi részéről beszélünk, és akkor nem beszéltem még Líbiáról, tehát ez megint csak egy olyan dolog, ami majd most később kerül sorra. Tehát fel kell tenni a kérdést. Mit tehetnek ebben a helyzetben? Nem csak a munkacsoportot illetően, hanem a következő tév politikáját illetően is. A legális utakat, illetően mm, szerintem itt azért még nagyon sok tennivalónk van. De hát csak akkor haladhatunk előre, hogyha a külső határokat megfelelően védjük. És látom, hogy nem sokára lesz egy vita az európai határvédőknek a helyzetéről, az ügynökségek helyzetéről, és a több éves pénzügyi keretről. Hogyan biztosítjuk azt, hogy az a menedékrendszer, amiről önök döntöttek, működjön. és az ember csempészettel hogyan birkozunk meg, és az ember kereskedelemmel. Mert mi elkülönítjük ezt a két témát. Tehát a Mediterráneum központi része. Ismerjük a problémákat, tudjuk, hogy rövid távon is lépnünk kell, de nagyon sok elvi kérdés is felmerült. Az európai állampolgárok azt várják tőlünk, hogy rövid távon is válaszokat kapjanak. Elnök úr, én ennyit mondtam volna, mert tudom, hogy az Európai Parlament nem szereti, ha egy bürokrata sokáig jártatja a száját. Úgyhogy szívesen együttműködök Önökkel. Thank you very much, uh, Mr. Köszönöm szépen, Rüte úr, és köszönöm azt is, hogy nem tartott hosszú beszédet, hanem inkább rátapintott azokra a fontos aspektusokra, amelyel a Task foglalkozni hivatott, és majd inkább a kérdésekre válaszol. Az olasz elnökségtől is ugyanezt kérem. Azaz, hogy ne merüljön nagyon bele a részletekbe, hanem Rüte úr nyomdokait követve mutasson rá a kulcs elemekre, a menekült csomag végrehajtásában vagy végre nem hajtásában. A Dublini nyilatkozat fényében. És mit, hogy látja ön a parlament szerepét? És hogyan lehetne a forrásokat még jobban felhasználni e feladat ellátásában? hiszen vannak képviselőtársamnak nagy tapasztalat vannak a területen, bizonyal ők majd kitöltik a hozzászólási időt. Kalam, Kalumbó úr és Kapu úr, nem tudom melyikük kezdi, az olasz elnökség nevében parancsolna. Köszönöm szépen, Filippo Kolombó vagyok, koordinátorként működöm az állandó képviseleten itt Brüsszelben a és igazságügyi témákért felelős poszton. Néhány szóban csak, mert a főigazgató úr által nyújtott bevezetővel teljesen egyetértek. Néhány szóban arról, hogy mi hangzott el az informális belügyminiszteri tanács körében, amelyet Milánóban szerveztünk. Egy politikai meggondolás. Az elmúlt néhány hónapban, ahogy a főigazgató úr is rámutatott, azt szeretnénk, hogy tovább lépjünk a mostani vita szintjén, ahol azt igyekszünk megtalálni, hogy ki miért felelős, ami igazából nem is tehát nem ez a dolog lényege, mindenki meg kell tegye a ráső feladatot, hogy Milánóban elmondták a, a belügyminiszterek. Általában van egyfajta elégedetlenség azzal kapcsolatban, hogy haladnak a dolgok, hogy az adott a befogadó országok, a tranzitországok eh, hogyan működnek együtt. Úgyhogy egész mindenki elégedetlen a helyzettel. Van tehát teendő az elkövetkező hónapokban az, hogy ezt az elégedettségi szintet, ha lehet, magasabbra tornásszuk. Nagy kihívásról van szó, ezt tekintve látnunk azt is, hogy nem tudunk mindent megoldani egy csapásra, ám azt reméljük, hogy legalább egyes alapok működésében és felhasználásában tovább tudunk lépni, és a sürgőségi, tűzoltó munkán túl hosszabb távon is tudunk ö, gondolkozni. A Mare Nostrum műveletet a, a sürgőségi helyzet kezelésére indítottuk el, egy humanitárius válság kezelésére, úgy azonnali intézkedésként. Ez hozta létre a Mare Nostrum programot, amely nyilvánvalóan egy átmeneti időszakra kigondolt válasz volt, egy, mint mondottam, ez a tűzoltó része a munkának, és persze ez kell aztán tovább vezessen egy fenntarthatóbb ö, helyzet menedzselés felé, a jelenségek kezelése felé. A földközi belül migrációs áramok és hullámok hosszabb távú kezelésében. A földközi tenger középső térségében a legnyilvánvalóbb a migrációs nyomás, ám azt is jól tudjuk, hogy az Európai Unió minden határára, minden külső határára jelentős migrációs nyomás, migrációs nyomás nyezik, már most is, vagy várható volna a közeljövőben. Így aztán a következő hónapokban az a feladat, hogy egy, ha nem is egyfajta átfogó sablon megoldást nyújtsunk, hanem inkább egy olyan módszertan dolgozunk ki, amelyben válaszok találhatók a migrációs nyomáskezelésre. A pillérek közötti módszertan, amelyről Reuter úr beszélt az imént, a tengeri migráció ügyében, teljesen ilyen fajta módszertan, teljesen egyetértünk vele, és most folynak a a szakmai tárgyalások, meg a parlamenti képviselők közötti egyeztetések, annak érdekében, hogy a közeljövőben az Európai Bizottsággal és a külügyi szolgálattal együtt a parlament politikai háttértámogatásával remény, remélhetően harmadik országokban is fel tudjunk lépni, meg, megpróbálhassuk azt is, hogy operatív alternatívákat, opciókat dolgozzunk ki, amelyek eh, fenntartható módon képesek kezelni a földközi tenger középső térségében érzékelhető migrációs kihívást. Ahogy ezt eh, ma reggel is eh, elmondták, az egyik feladat a Frontex további erősítése. Erre föltétlenül szükség lesz, hogyha ebben a térségben operatív műveleteket akarunk folytatni, melyek révén képesek leszünk kezelni a mostani válsághelyzeteket. Azt is jól tudjuk, persze az Európai Parlament milyen fontos szerepet játszik mindenben, és reméljük, hogy az EP nem csak a költségvetés jóváhagyásában lesz segítségükre, hanem egyfajta politikai hátteret nyújt, tudatosítva Európa szerte, hogy mire van most szükség, mi a kihívás, és mire lesz szükség közös cselekvések tekintetében. Nem csak a határok megfigyelésében, hanem a Dublin rendszer működtetésében. Többféle eszközt ad a kezünkbe a Dublini rendszer, és mi befogadó országként bizonyos kötelezettségekkel is bírunk a személyazonosítás befogadás tekintetében, és nekünk garantálni kell, hogy ezeket a kötelezettségeknek megfelelnek a tagállamok, és mindenki úgy érzi, hogy a Dublini rendszer olyan eszközöket ad a tagállamoknak, melyekből válogatva és ezekre támaszkodva képesek lesznek a menedéket keresők hullámait kezelni, feldolgozni, és azt is biztosíthatjuk, hogy ezen emberek várakozásaira választ adjunk, mert hogy, ahogy ma reggel is elhangzott, sok esetben tragikus vagy drámai helyzetekből menekülnek ezek az emberek, aztán az utolsó gondolatom az, hogy az a, még egy terület, amelyet megvizsgálhatnánk, az az, hogy mit történik azokkal, akik most jelenleg Észak-Afrikában vannak, vagy oda érkeznek kivándorlási szándékkal. Azt reméljük, hogy rövid távon is már ki tudunk, fejt, ki tudunk eh, állítani egy regionális eh, védelmi programot, melynek lesz egy visszatelepítési komponense is, és ennek révén mindannyian, beleért a hazámat is, részt tudunk venni ezekben a műveletekben. A legutolsó gondolatom pedig a, azon bűncs, bűncselekményekkel való, szemben való fellépés, amely kapcsolódnak a migrációs hullámokhoz. Sok ö, embercsempészt fogtunk el már, és, és reméljük, hogy itt is már rövid távon felgyorsíthatóak intézkedéseink. Mert ehhez megvannak az eszközeink, és az információsere a há, már működő hálózatok sokkal jobb, ezekkel, ha jobban tudunk élni, akkor gyorsabban el tudjuk fogni, azon is el tudjuk fogni az embercsempészeket, akár az EU területen, akár harmadik országokban. Köszönöm az új képviselőtársaimat. Arra emlékeztetném, hogy a soros elnökség felelőssége az, hogy kezibe vegye ennek a cselekvési a végrehajtását a Földközi Tengeri Akciócsoportban, és ezt figyelme követjük akár csak a menekültügyi csomagban, a Dublin csomagban sok képviselőtársam sokat dolgozott ezen. És a Mapping Exercise néven elhíresült eljárás is kiterjed erre a területre. Mint tudjuk, a végrehajtással van a gond, ahogy azt a Milánó informális belőségösségügyi tanácson is beszélték, hogyha megvannak a jó jogszabályok, de ezeket nem hajtják végre, a megfelelő ügynökségek nem kapnak megfelelő finanszírozást, akkor hiába minden. Van bőven időnk. Felolvasom a hozzászorok listáját. Ha valakit lehagytunk, akkor az sikítson. Mrs. Sippel, Mr. Kirkhope, uh, Mrs. Wickstrom, And then members, Mr Diaz de Mera, um, uh, Mrs Gomez, Mrs Daly, um, uh, Scott Keller and Sylvie Guillaume. Anyone else? Szeretne még valaki hozzászólni? Van időnk bőven. Okay, can I apologize for saying we have plenty of time? What I... Rengeteg időnk van, mondtam. Ez azért egy erős túlzás. A délelőtthöz képest van viszonylag sok időnk. Koordinátorok ugyanannyi időt kapnak, mint a többiek. egyenlő elbárás elve is megvalósul, mindenki kap időt, kettő percet, nem többet azért. Birgit Szippellel kezdünk. Két percben, kollégák. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Megpróbálok beleférni a két percbe. A bevezetőben azt mondta, hogy 300 különböző intézkedésük van. Hát remélem, hogy ez azt jelenti, hogy a Mediterráneumban a migrációt nagyon sok szempontból közelítik meg. De minden esetre azt is hallom, és a tanácstól gyakran hallom, hogy a Frontexet erősíteni kell. De igazából a Frontex az a határvédelmi ügynökség, és nem a migráció szigorúan véve az asztala. Tehát akkor most akkor a Frontexet felszólították, hogy még jobban összezárják a soraikat a külső határoknál, de akkor az a kérdés, hogy mi történik a menekültekkel? Be kell engedniük őket? Vagy nem értem, hogy azok, akik katasztrófák, háborúk elől menekülnek, nekik hogy biztosít látjuk azt, hogy biztonságosan és csempész, embercsempész segítsége nélkül elérhessék Európát. Természetesen nem mindenki háború erről menekül, van, aki a szegénység elől menekül. Itt is fölmerül a kérdés, milyen legális migrációs áramlatok léteznek Európa felé. Tudjuk, hogy még annak ellen hogy a válságot érezzük, még mindig vannak munkahelyek, amik betöltetlenek. Itt mi a helyzet az idény munkásokkal, a kék kártyásokkal, hogyan lehet legális bevándorlást teremteni. Aztán a menedékügyi politika. A tagállamok tényleg most már megvalósítják ezt a menekültügyi csomagot, amit önök döntöttek el? És ha igen, hogyan? És végül Dublin. A migrációs áramlatoknak a szétosztása, migrációs áramlatok befogadása. A bizottság azt jelezte, hogy válság idején, amikor nő a menekültek száma, itt is változtatnak you, you don't need to just ask questions. We're trying to build up a, a... Bocsánat, azt elfelejtettem mondani, hogy nem csak kérdéseket lehet intézni az Európai Bizottsághoz és az elnökséghez, hanem nyugodtan véleménynyilvánítás is lehet. Elnézést, hogy a kollégát kihagyta ma reggel a hozzászólók listájáról, bocsánat. Kirk Hope úr következik, az ECR frakcionájában. Elnök úr, először is szeretném jegyzőkönyvesztetni, Úgy mennyire hálások vagyunk mindazoknak, akik eh, ezen problémával foglalkoznak, ugyanakkor úgy érzem, ez olyan, mintha sebtapaszt tennénk egy óriási sebre. Nem, hosszú távon nem megoldás. Csak Oroszországban idén 30 ezer bevándorlóval kell számolni. Úgy tűnik, hogy az Európai Unió erejével jobb, egységesebb megközelítést kellene alkalmaznunk. Olaszországba rengetegen érkeznek menekültek, akiknek a jelentős része nem marad Olaszországban. Minden erőfeszítés ellenére nem mindig a legjobb körülmények között tartják ezeket az embereket, az eljárás sem mindig megfelelő a menekültügyi eljárás. Regionális védelmi programokat kellene a származási országokban, vagy a származási országok szomszédországaiban végrehajtani. Nagyobb forrásokat, több forrást kell csoportosítani e célra. Nagyon fontosnak tartom ezt. Az ENSZ-el is működhetnénk ez ügyben. Nagyon fontos ahelyett, hogy, hogy megpróbálnánk a, a problémát utólag megoldani, igazából az Európai Unió erejét felhasználva kell fellépni azokkal szemben, akik arra bírják rá ezeket az embereket, hogy ilyen veszélyes körülmények között elhagyják a hazájukat. Ez nagyon nehéz. A Frontexnek közvetlen felelőssége nincsen menekült ügyekben. A Frontex ugyanakkor egyre gyakrabban kell, hogy szembenézzen a, a tengeri tengeren érkező menekültek problémájával, úgy tűnik számomra, hogy nem veszük elég komolyan megfelelő forrásokat, nem szentelünk a problémának, és ennek következményeképpen elnök úr, hogyha nem figyelünk oda eléggé, akkor ez a kihívás igazi eh, kaotikus rémálom alakulhat, ami nem jó az EU-nak, és nem jó az EU eh, arculatának sem. Köszönöm, Wikström asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Én is természetesen üdvözlöm azt a munkát, amelyet ezen a téren végeznek, végeztek, és fontosnak tartom, hogy ez a, ez a Task Force folytassa a munkáját. Az Európában partot érők akiket az emberkereskedők szállítanak ide, ezek irreguláris, tehát nem szabályos keretben érkező menekültek, eh, amíg pozitívan el nem bírálják a jogi kérelmüket, esetleg ezért eh, aggasztanak találom a dokumentumát a használt nyelvezetet. A harmadik oldalon például azt olvashatjuk, hogy ez a bizonyos hálózat fel kell, hogy lépjen az irreguláris, szabályozatlan migráció ellen. Tehát 22-es csapdájába esünk, miközben nincsenek biztonságos és törvényes migrációs útvonalak. Hogy lehet az illegális migráció ellen fellépni és az emberek életét megmenteni? Hát az, hogy törvényes, biztonságos migrációs útvonalakat hozunk létre. A második pontban felhívja dokumentum arra a figyelmet, hogy meg kell találni a törvényes módját annak, hogy Európába jöjjenek az emberek, ha akarnak. Ugyanakkor a diákokról beszél, illetve a munkát vállalni kívánokról, Egyébként én vagyok az előadójának a témának, amely a diákokról, kutatókról szól, remélem ez ügyben is meg tudunk majd állapodni. A Dublini rendelet előadója is voltam, úgyhogy pontosan tudom, hogy miről van szó. De! Azt hiszem joggal mondom, éppen ezért, hogy törvényes módját meg kell találni annak, hogy eh, a menekültek ide érkezenek, hanem akkor az emberkereskedők kezére játsszuk ezeket az embereket, akiknek a vesz, eh, életét továbbra is eh, veszélyfenyegeti majd. nevetségesen alacsony a szám azoknak, akik más tagállamokba kerülnek. Nagyon kevés tagállam vesz részt ezekben a programokban az Európai Bizottság egy konferenciát rendezett az eh, a resettlement, tehát az áttelepülés, áttelepítés témájában. Hogyan kívánják rá bírni a tagállamokat, hogy ebben a resettlement áttelepítő programban részt vegyenek? Az önök kezében van mindez. A földközi tenger térségében és főként az önök hazájában folyó folyamatokra fel kell a figyelmet, fordulókkal a soros elnökséghez. Én nem akarom sorokba szólítani önöket, éppen ellenkezőleg arra kérem önöket, hogy körültekintően járjanak el, és minket is vonjanak be ebbe a folyamatba. Együtt meg tudjuk találni az útját és módját annak, hogy a tagállamokat rávegyük, rábírjuk arra, hogy felelős részt vegyenek ebben a resettlement, az átelepítési programban. A humanitárius vízumok kiadása az uniós nagykövetségeken, vagy esetleg ideiglenes eh, konzuli irodák felállítása a menekültáborokban sok életet menthetne meg. És éppen ezért sajnálatosnak tartom, hogy erre egyáltalán nem utal a Task Force eh, dokumentuma, ezért szeretném, ha elmagyaráznak, hogy ez a fontos téma miért eh, nem kerül megemlítésre. Köszönöm Cecilia, Diaz de Meira következik. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném üdvözölni vendégeinket. Rajta úrnak eh, sok sikert kívánok. Az elődje igen gyümölcsöző kapcsolatokat ápolt velünk. Kértem is, hogy találkozzon velünk, olyan kérdéseket tárgyalja meg, amelyek engem foglalkoztatnak. Ezért nem is fogok kérdéseket intézni önhez. Amit Morales úr említett, ezt követően éppen ezért csak ennek alapján inkább csak egy-két gondolatomat villantanám fel. hiszen itt a földközi tengeri térségért felelős Task Force témájáról beszélünk. Cecilia Wikströmmel teljes mértékben egyetértek. Én is úgy gondolom, hogy abszolút aktuális ez a téma. Látjuk, hogy a földközi tenger térségében hol vannak a legnagyobb, hol fordul a legnagyobb számú tragédia. Az észak-afrikai spanyol városok az egyik ilyen gócpont, a másik pedig ugye Lampedusa térsége, éppen ezért úgy érzem, hogy a határőrizet terén olyan fontos, hasznos, szükséges kezdeményeket kell tenni, amelyek sokat segíthetnek a helyzet megoldásában. Nem értek ugyanakkor egyet azzal, hogy a Frontexet meg kellene erősítenünk. Szerintem egész egyszerűen nem lehet a tengeri határokat ilyen módon megvédeni. A Mare Nostrum kezdeményezés a reakció arra a hiányosságra, a, amely elsősorban nem a határok védelmét kell, hogy szolgálja, hanem az emberi élet megmentését. Tudunk kell, hogy a Frontex elsősorban az együttműködést szolgálja, arra épül, a, hiszen a külső határa körizete az érintett tagállamok felelőssége, kizárólagos felelőssége. A Frontex mi? nek a megtestesülése, annak, hogy az Európai Unió külső határa közös külső határa. Ezeket a határokat őrizni kell, védeni kell. Miért? Azért, hogy biztosítsuk, az egyik legfontosabb európai szabadságjogot, a szabad mozgást. Ezért rajta úr, e kontextusban zárosképpen elmondanám a következőket. A menekültek, a menedékesek jó, hogy tudják, hogy Európában nincs még közös menedékpolitika. És hogy egyáltalán nem vagyunk következetesek, szolidárisak. A, e, nem működik, egész egyszerűen nem működik a közös teherviselés. Bulgária példáját nézik csak meg. A Szíriából, Líbiából érkező menekültek problémájával Bulgária ön egymagában nem tud megbirkózni. Éppen ezért egy szolidaritáson alapuló e, menekültügyi politikát kell végre létrehoznunk. Sweden. Köszönöm szépen. Igen. Igen, Bulgária és Svédország volt a két példa egyébként pontosan az, hogy milyen sok szíriai menekült kér menedéket ezekben az országokban. A következő hozzászól az K. Köszönöm szépen, és én is üdvözlöm Önt az elnöki pozícióban. Remélem, hogy a jövőben gyakran működünk együtt. Nos, Önök nagyon sok érdekes kérdést felvetettek, amit mi is felvetettünk, de én mindig úgy értelmeztem, hogy a Task Force nem csak arra való, hogy kérdéseket tegyen fel, hanem arra is, hogy válaszokat adjon. Amikor a bizottságnak a dokumentumát átnéztem, ezek olyan intézkedések, amik felsorolják a már létező intézkedéseket, de Lampedusa után milyen következtetéseket vontak le. Aztán a zöldek részéről, és az én részemről, és a szocialisták és a liberálisok is említették, és már délelőtt is mondtuk, az olasz soros elnökségnek az, hogy a legális és biztos hozzáférése az EU-s területekhez a menekülteknek szerintem ez, mert ezek nagyon drága és nagyon kockázatos utak, ahogy bejutnak, és ki kell fizetniük az embercsempészt, mert nincs más út. Ez probléma, de hogy oldhatjuk meg csak akkor, hogyha az EU területére való bejutáshoz van legális út. Egyébként a jogi segély is arra vonatkozik, hogy jogi segítséget nyújtson, de ha nem lehet hozzáférni, akkor nincs értelme. Aztán a stokholmi program, ez is elmondta, hogy megvalósíthatósági programra van szükség, de még ezeket se végeztük el. Úgyhogy a munkacsoport és ön mit gondol? Hogyan kényszerítik rá a tagállamokat, hogy lépjenek? tudjuk, hogy nem a bizottság, itt a kerékkötő. Aztán a Frontex megerősítése. Mindenki ezt mondja. Pontosan hogyan? Mit akarnak a Frontex-től, hogy mit tegyenek? Mert mit várunk a Frontex-től, mit tegyenek? mire kapják a több milliót pluszban? már a 80 millió fölött, amit amúgy is megkaptak. Tehát konkrétan mit várnak tőlük? Egyébként jó lenne, hogyha egyszer már konkrét választ kapnánk. Mindenki azt mondja, hogy erősítsük meg a Frontexet, hogy ez mit jelent, senki sem tudja. Aztán az elnökség mondta, hogy a Dublini rendszert erősíteni kell. Ö, szolidaritás, vagy milyen irányban? és mik a lépései ennek. Milyen a helyzet a tanácsban most? Mi volt az informális csúcsona? Milyen volt a hangulat a dublin illető? Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Dali asszony. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Egyrészt szeretném megköszönni a bizottságnak és az összes résztvevőnek, akik részt vesznek a végrehajtásban a Task Force működése során, különösen az a külügyi szolgálat és az ügynökségek aktív részvételét. Mindezt megköszönném, ám azt is komolyan kérem, hogy gyorsítsák fel a jelentésben említett intézkedések végrehajtását. Különösen utalok itt azokra intézkedésekre, amelyek célja, hogy az embercsempészet és a, a szervezett bűnözés megakadályozása. És különösen az érintett hálózatok leleplezése és megnevezése. Én valóban úgy gondolom, hogy a források egyesítése révén, a bizottság, Frontex, Europol, Veozó, a külügyi szolgálat és a tagállamok eszközére gondolok. Ezek révén, ha ezeket össze tudjuk koordinálni, valóban lehet hozzáadott értéket adni az EU szintjén. A Task Force kezdetében több pilot projekt is megnevezésre került. Ezek ugye önmagukban jók, mármint a pilot projektek. Fontos, hogy megfelelően értékeljük ezeket a projekteket, és ezeket aztán kövessék, az értékeléseket teljes értékű kezdeményezések, mert maguk a pilot projektek nem fogják enyhíteni a nyomást a földközi-tenger térségében. Szerintem lépni kell még hozzá gyorsan, különösen tekintettel arra, hogy példátlan mértékben növekedett az EU déli határain kopogtatók száma. Ezzel kapcsolatban azt várom a bizottságtól, hogy tervezze meg előre a pilot projektek értékelését és utánkövetését, mert itt az idő a leglényegesebb tényező és ugyanakkor a támogatott feldolgozása vonatkozó projekt ugyan működik, és ez jó, én úgy gondolom azonban, hogy meg kell nézzük a közös feldolgozás lehetőséget is. Nagyon értékelném, ha a bizottság kifejteni e tekintetben mit tervez. Köszönöm. Köszönöm, Mérjem. Anna Gomes a következő. Köszönöm. Még ha a titkársági módszert annal élnének is, amivel nem értenék egyet, még akkor is illúzió volna ezt a stratégiát így megtervezni. Mert teljesen elszakad a valóságtól, hogy voltak például mi is történik az EU külső frontján. Ez a dolog szerintem sajnos nem fog működni, hogy egyrészt a külpolitikai eszközeinket olyan irányban működtetjük, hogy teljesen ellenmond a másik stratégiánkkal. Mi értelme van újra tár, tárgyalni, a visszafogadási megállapodásokat megtárgyalni, hogyha annyit sem érdek, mint a papír, amire ráírják őket? Sohasem hagyják végre őket. Mi értelme van? Mondjuk Líbiával kapcsolatban, korábban is elhangzott. A vezetőink, a politikai folyamatosan Líbiáról beszélnek, amely instabil országként. Líbia egy szétesett állam. Libia külügyminisztere a BT előtt kért múlt héten nemzetközi beavatkozást, hogy megakadályozza a teljes káoszt az országban, amely küszöbön áll. A Libyán keresztül érkező bevándorlók jó részt nem líbiaiak, hanem afrikaiak, és az Afrika politikáink pedig katasztrofálisak Nézzük meg Afrika szarván mit csinálnak, Eritreában, Etiópiában, Szudán. Főleg innen jönnek a Líbiába érkezők, akik aztán Európába indulnak. A fejlesztési politikán, meg a többi politikánk katasztrófa. Ugye össze kell kapjuk magunkat, és a, a belügyi stratégiánkkal összeegyeztetni. Ehhez kell egy igazi külügyi főképviselő, aki egyben alelnök a bizottságnak és koordinál ezeket az eszközöket. Mert ennek hiányában nem működik az egész. Hadd tér föl még egy kérdést. Kifejteni, hogy mi volt a hatása ennek a, ezeknek a megtakarítások. Saját kapacitásainkban, hogy ebben a keretben vagy más stratégiában választ adjanak a kihívásokra. Mert megnézem a hazámban, Portugáliában a helyzetet, annak ellenére, hogy, hogy a, a, a, a szakmabeliek megtesznek mindent, a források teljesen kiapadtak, és az egyes szolgálatok egyszerűen nem működnek rendesen együtt, és így nem érnek el hatást. Ha azt akarjuk, hogy az egész működjön, és abban egyetértek, hogy nagy, hat, nagy és nagyobb hangsúlyt fektetnünk a legális bevándorlási csatornák kialakítására, na mindehez sokkal jobban kell csinálni a dolgot, mint ahogy most ebben az összefüggésben tesszük. Köszönöm szépen, Szilvi Guillaume. Dans un autre, avec une autre manière de le présenter. Amit Anna elmondott, én egy kicsit más stílusban adnám elő valóban. A földközi tenger térségében nem csak egy-egy elszórt, eszigetelt tragédia fordul elő, ahogy azt többen említették, igazából óriási újdonságok nincsenek ez ügyben. Képesnek kell lennünk egy, egy kiegyensúlyozott megközelítést alkalmazni, annak érdekében, hogy ne csak egy elnyomó jellegű biztonsági szempontokat előtérbe eh, helyező stratégia eh, álljon rendelkezésre. Talán el tudnák eh, mondani nekünk, hát nem mondani nekünk, hogy az Európai Bizottság hogyan kívánja azokat a talán kevésbé népszerű intézkedéseket is bevezetni, mint a relocation például, vagy a, a, vagy a, a vízum, sajátos vízumpolitika alkalmazása. A harmadik megjegyzésem, szeretném tudni, hogy tud egy olyan projektről, MOAS, Migrant Offshore Aid Station angol rövidítéshez, amely a magánpénzekből finanszírozott tengeri mentő akciókat eh, vezetne be. Hallott már ön erről? Mit gondol erről? Hogyan eh, tud az Európai Bizottság erre reagálni, illetve ezt segíteni, ehhez csatlakozni? Köszönöm. I, I heard something about this, but I, I don't know. I don't know. But anyway, Miriam might know something about. Már hallottam erről. Talán Meriem tud bővebben szólni erről. Talán a máltai kollégák kicsit jobban tájékozottak ez ügyben nálunk. Rendben, kollégák. Egyre hosszabb ez a lista, a hozzászólók listája. Megint csak az én hibáim mondtam, hogy rengeteg e, időnk van. Kirkosz úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előttem szólók már nagyon szívből szóltak, úgyhogy én több mindent nem nagyon tudok mondani, csak annyit tudok mondani, hogy Olaszország és Görögország részére a Task Force és a Frontex a tengeri tragédiákat van hivatva megakadályozni. De, hogy ez jobban történhessen ahhoz, a Task Force-ot a keleti részen is be kell vetni, nem elég csak a mediterráneum központi részén. Persze, nyilvánvalóan, hogy a legnagyobb nyomás most a Szahara környékén elhelyezkedő országokból és Líbiából érkezik, ami Szíriát, Irakot, Palesztinát illeti, azt látjuk, hogy nagyon nagy számú a menekültek száma, de megint csak a keleti térségbe érkeznek a mediterráneumban. Úgyhogy nagyon fontos, hogy az egész térséget lefedjük. Ezért aztán szeretném hallani a véleményét, egyetért ezzel, és ha igen, akkor konkrétan hogyan kívánják ezt lereagálni. Ezen kívül a harmadik országoknak a bevonása, a régiók védelme, az információ terítése. Ez nagyon fontos, hogy fölhívjuk a figyelmet a migránsoknak arra, hogy az életüket veszélyeztetik az ilyen migrációs áramlatokkal. Egyébként Ázsia, az ázsiai menekültek és a innen érkező hullám, erre van-e valami stratégiájuk? Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Következő Tomasz Tiszovszki. Grazie, presidente, grazie, um, il signor. Köszönöm szépen, elnök úr. Rajta úr. Olaszul fog beszélni. stratégiai szakértő vagyok, és ilyenként tenném fel a kérdésemet. Azt szeretném tudni, van-e stratégia, és milyen eszközökkel számol Olaszország, vagy az Európai Unió szintjén olyan ágazatokban, mint a prevenció, a legális bevándorlás prevenciója, egy, kettő, három, négy eszközünk van-e? Hiszen úgy tűnik, a stratégia hiányzik leginkább az egész képletből. Köszönöm, meglepett sokakat, hogy olaszul beszél, ugye lengyelül hallottuk eddig a Költségvetési Bizottságban. Krisztina Bamberg, ami a nyelven csak akar. Köszönöm szépen, elnök úr. Amit a fötő tenger térségében látunk, az borzasztó. Emberek vízbe fúlnak a jobb élet reményében, és abban egyetértünk mindannyian, hogy valamit tennünk kell ez ügyben, ám felmerül a kérdés, miképpen lehet megoldani ezt a égető problémát. Úgy gondolom, hogy ha a Frontex eszközeit meg tudnánk eh, növelni, akkor nem csak emberi életeket menthetnénk meg, hanem jobban védhetnénk határaink is. Az embercsempészek kell kell valamiképpen megfékeznünk szerintem. Visszatérnék az, amit korábban mondott Cecilia Wikström. Azok, akik próbálnak bejutni az Európai Unióba, ezekkel mit csinálunk majd? Válogatunk közülük? Hogy ki az, aki megfelel, ki az, aki nem? Nagyon érdekes, hogy meghallgatni az erre vonatkozó gondolataikat, és milyen alapon fogunk szelektálni. Egyrészt, hogy mindenképpen helyben segítenünk kell a táborokban levőknek, ahogy ezt az ENSZ is teszi. Hazámban, Svédországban látjuk, hogy egyes földközi tengermenti országok nem igen hajtják végre a rájuk és feladatokat, nem fogadnak be elég számú embert, Észak-Európában mi többet befogadunk. Tehát méltósággal kell integrálni az embereket társadalomban lehető legnagyobb számban, ez legyen a feladat. Zárom a listát. Az utolsó három. Sorry? Yeah, Sarah, you get to speak because you didn't get... Szüráj, megkapod a szót, mert utkor nem, tehát az utolsó hármas sorolom fel. Ők lesznek az utolsó hozzászólók, ezzel zárom a listát. Következő tehát Halluahó. Köszönöm. Elnök úr. hogy szükség van arra, hogy egy közös európai menekültügyi rendszerén létre a szolidaritás alapján állva, de megakadályozva a, a menekült ügyi shoppingolást, ahogy Juncker úr fogalmazott. Ám felmerti ez a kérdést, mit is jelent ez a gyakorlatban. Mint tudják, az egyes tagállamoknak nagyon széttartó normáik vannak, a családegyesítési politikák, egyes juttatások, meg általában a menekült politika végrehajtása tekintetében. Tehát egy, egy egységes rendszerhez az kéne, hogy egyes tagállamok jelentősen emeljék normáikat, vagy az kell, hogy mások meg vigyék alább a normáikat. Ez mindenképp nagyon nehéz, vagy akár lehetetlen politikai és gazdasági feladat eljártaná őket. Egy másik dologra is gondolnunk kell. Sokan azok közül, akik a földközi tengeren keresztül menekülnek, nem minősülnek menekülteknek a mostani kritériumok szerint. Azon egyszerű oknál fogva érkeznek ezen az úton, mert nem nagyon léteznek legális csatornák, Európába vezető csatornák. Már sokan azt mondják, több ilyen legális csatornára volna szükség. A probléma ugyanakkor az, hogy Európában katasztrofális mértékű a munkanélküliség, nem igen tud munkát adni több százezer, jó rész képzetlen bevándorlónak, és nem tudja így módon integrálni sem a társadalomba őket. Látjuk ennek az ered, ennek a bukását, illetve a kudarcát e, Nyugat-Európában számtalan helyen. Ennek alapján teszem fel a kérdést, mi a hosszú távú stratégiánk? Világos, hogy a bevándorlás révén nem szűnik meg a szegénység Afrikában, illetve a kivándorlás révén nem szűnik meg a szegénység Afrikában, miközben mindez hatalmas problémákat csinál, kelt Európában. Köszönöm. Kérem mindenki a két perchez ragaszkodjék, mert nem lesz időnk. Szerelje poszt a következő hozzászólónk parancsoljon. Eh, köszönöm, köszönöm elnök úr. Egyre többen szeretnének hozzászólni, ezért természetesen én is megpróbálom rövidre fogni. Azt a döntést meghozni, hogy humánusak vagyunk, hogy a határainkat védjük, Nos, ezt a döntést nem kerülhetjük el mi, hogyha el akarjuk dönteni, hogy kinek mennyi pénzt adjunk. Az embereknek ott kell segíteni, ahol vannak, mondta az egyik kollégina. Nos, az egyik nem zárja ki a másikat, hiszen el kell fogadnunk azt a tényt, hogy Európa segíthet, igenis azoknak is segíthet, akik borzasztó helyzetben élnek, és akik az üldöztetés elől menekülnek. Ami a romákat illeti Svédországban. Ők is európai polgárok. Most azt hiszem, hogy Európában nem fér bele egy ilyen ott tapasztalt rasszista diskurzus. Köszönöm. Ja, és Köszönöm szépen. És Rüte úr, én nagyon figyelmesen hallgattam, ön arról beszélt, hogy a tagállamok elégedetlenek a Dublini Egyezménnyel, és ön is arról beszélt, hogy egy átmeneti megoldást fognak találni. Nyilván a Task Force-nak nagyon nagy feladatai voltak, emberéleteket kellett, hogy mentsenek. De ma a vita során gyakran felmerül, hogy egyik oldalról erősítenünk kell a határvédelmet, másik oldalról viszont az illegális bevándorlást legalizálni kell. Na most ezzel szemben Alfano miniszter mondott egy mondatot, amihez még nem is csatlakoztunk, mikor azt mondta, hogy az illegális bevándorlásnak az okait meg kell akadályoznunk, a keresletet. Hát szerintem ez azt jelenteni, hogy nem arról lenne szó, hogy a bevándorlást el lehetetleníteni, hanem megakadályozni azt, hogy felmerüljön az emberekben ez a vágy, hogy el akarnak menekülni valahonnan. Ehhez harcolni kell a szegénység ellen, beruházákról, bezuházókra van szükség, iparágakat kell képíteni az elszegényedett régiókban, hogy erre koncentráljanak, és nagyon arra, hogy állandóan a menekülésről ábrándoznak. Hát itt kellene valamit tenni, ez a gyökere mindennek. És persze én értem azt, hogy nagyon sokan új megközelítést akarnak, de nagyon sokan üdvözletesnek tartanák, hogyha helyben a menekülteknek perspektívát nyújtanának. Köszönöm. Cecil Sì, eh, io sono costretta a ritornare sulla una prima domanda. Nos, um, muszáj visszatérnem az eredeti kérdésemre, mert nem kaptam választ délelőtt során. Amikor arról volt szó, hogy a bevándorló áramlatot menedzselni, és hogyan tudjuk azt megakadályozni, hogy a szervezet bűnözők beszivárogjanak, és a korrupció és a pénzmosás terjedjen. Én próbáltam megérteni, hogy mik a tervek, mik a javaslatok, amiket ki fognak dolgozni, amikkel élhetne a munkacsoport. Én ragaszkodom ehhez, hogy erre választ kapjak, mert azt hiszem, hogy kicsit összezavartuk itt a dolgokat. Egyrésztről arról beszéltünk, hogy a Frontex-et erősítjük, ami az ellenőrzéseknek a megszigorítása, és nem az emberéletek mentése. Ha a Frontexet össze akarják olvasztani a Mare Nostrummal, akkor erről talán kaphatnánk valami információt, mert a Mare Nostrumnak az életmentés volt a funkciója, a Frontexnek pedig a határvédelem. Az én javaslatom következő. Nemzetközi védelmet nyújtó vízumokat bocsássunk ki, amelyek megvédenék a gazdáikat, és a szervezet bűnözés ellen is védenénk így őket. <clears throat> Ez elkerülni ennek a kockázatát, hogy bűnbandákba keveredjenek. A szervezetbandák nem csak a csempészésben vesznek részt, hanem a beolvadásban is. Úgyhogy én szeretnék erről hallani. Köszönöm. We now have a, um, just a... most néhány percünk van a válaszokra a bizottság részéről. Sokan közülünk részt vettek a Task Force előkészítésében elég régóta. Úgyhogy az nagy vitás volna ennek tudatában is, hogy ő majd most megválaszol mindent, kimerítően minden kérdést. Egyesekre bizonyra reflektálni kíván, amit, amit Diaz de Mera úr mondott, azzal egyetértve először is arra van a szükség, hogy megállapítsuk, hogyan igazodunk önökhöz, hiszen önök, az ön elődjével is jó volt a kapcsolatunk. Fontos, hogy a bizottság átlássa a mi álláspontunkat, és végrehajtsa a ráeső feladatokat, és ez a ciklus elején induljon. Tehát eh, most megadom ennek hogy szót, hogy de hát nyilván csak egy részre tud választod mindennek, és nyilván gyakran eljön majd körünkbe, úgyhogy lesz ennek meg folytatása. És még egy dolog. Aztán majd a kormányzatoknak visszaadjuk a szót a stratégia megütésére Szeptemberben folytatódik ez. És akkor majd tovább folytathatja a válaszadást, amit most elkezd. Uh, uh, Köszönöm, elnök úr. Hát pontosan azt mondtam, amit én akartam. Mert hogyha valamit átláttam az első két hónapban, mióta ezt a munkát végzem, az az, hogy a bevándorlás politika olyan, mint a bűvös kocka. Az ember forgatja, forgatja, egyik oldalon összeáll a szín, megfordítom, és látszik, hogy meg nem állt össze. A valóság pontosan így festít. Ebben a szakpolitikában nagyon sokféle vetülete van, meg rövid, közép és hosszú távú kihatása, és nagyon sok olyan kérdés, amely felmerült, sokkal inkább a közép meg a hosszú távú kihatásokra vonatkozik, és hát önteltség van a részemről, hogyha most megpróbálnék válaszolni ezekre. Viszonylag a következő biztos meghallgatásán is felmerülnek ezek a kérdések. Addigra remélem, hogy őt, legyen nő vagy férfi, tudom majd fel tudom készíteni megfelelő válaszokra. Úgyhogy ebben a szellemben igyekszem most kitérni az egyes kérdésekre, és hát persze várom az együttműködés, hogy tényleges választ találjunk majd ezekre a valóságban is. Amennyire a bevándorlás és a, a, a jogi bevándorló, jog, a legális bevándorlás útjait illeti, Cecilia Malmström az elmúlt években igyekezett napirendet tűzni egy sor kérdést ezzel kapcsolatban. Egyrészt a humanitárius vizum kiadást illetően, meg a konkrét vitákat illetően, hogy, mert azt vizsgálta, hogy milyen ki, kiosztási kulcsok szerint lehetne ezeket érvényesíteni konkrét javaslatok alapján is diákoknak, kutatóknak. Nyilván nem ez a végső válasz, de hát a vízumpolitiká ilyen értelemben a, a mozaik kirakós játék egy elemeként. Aztán Juncker elnök irányítási alapen és a bevándorlás politika a rangsor elején lesz az új bizottság körében. Egy, a, a remény úgy, úgy felcsillan bennem, amikor az informális tanácson a bel- és igazságminisztereket hallgattam, akik nagyon nyíltan együtt gondolkoztak, őszintén hogy hogyan lehetne egy a jobban, úgymond aktívabban folytatni a, a visszatelepítési politikát. 26 ezer szeméről volt szó az elmúlt hónapokban. Volt ugye a szoroságról a Genfi konferenciára, ahol elhangzott, hogy nagyobb vállalásokra volna szükség. Ám legyünk őszinték egymás között, ez a szakpolitika nem minden tagállamban népszerű nagyon. 13 tagállam tett vállalásokat, sokszor csak egy kicsi számokban fejezhető ez ki, de ez csak egy részmegoldás. Ami a Frontexet illeti, az nyilvánvaló, hogy a Frontex nem veheti át a műveleti feladatokat a, hat tagállamok szerveitől. Ugyanakkor a Frontex világosan és talán mélyebben bevonható volna a közös műveletek indításában. Egyes tagállamokkal együttműködve, mozgósítva pótulagos forrásokat más tagállamokból, ahhoz, hogy segíteni tudjuk a legnagyobb nyomásnak kitett tagállamok szerveit. Ezen dolgozunk jelenleg az olasz elnökségbeli kollégákkal, hogy meghatározzuk, hol lehetne olyan cselekvési profilokat megtervezni, amelyeket a Frontex indíthatna, a Mara Nostrum művelet keretein belül bevonva a tagállamokat. Mindennek jelentős része olyan cselekvéseket is lefed, melyek harmadik országokban kerülnek kifejtésre, és bizonyos szempontból Gómez asszony, meg Guillaume asszony említette a szívemből szóltak, amikor arról beszéltek, hogy, hogy összekegyeztetni a külpolitikát, külpolitikai műveleteket a többi szakpolitikával, ebben a tekintetben is a külügyminiszterek és a belügyminisztereknek talán találkozni, nem tudom, ez van a legjobb ötlete, de mindenképpen önök szakbizottságként kapcsolatba léphetnek más szakbizottságbeli kollégáikkal, hogy egy ilyen szélesebb körű szakpolitikai tervezés létrehessen. Aztán van még egy általános gondolat, ami a közös menekültügyi rendszerhez is kapcsolódik, meg egy sor más dologhoz is. Érzékelhető most egy olyan tendencia, melyben minden olyan ügynökség, amely a belügyekben érintett, ezek különálló intézményeknek tekintjük. Ám a szak politikákat Brüsszelben kell meghatározni önöknek, meg a tanácsnak, a bizottság javaslatai alapján, és ezeket aztán végig kell hajtani az ügynökségeknek. És ez nagy feladat hárul rá, ránk abban is, hogy, meg, hogy az ügynökségeket együttműködtessük velünk, és nem bírálom őket, nem azt mondom, hogy nem, nem tennék ezt, ám azért úgy tűnik, hogy nem tudjuk összeszervezni ezeket a forrásokat megfelelően intelligensebb módon, holott ez kellene legyen a cél. Talán nagyobb hatást tudnánk elérni. Elnök úr, nagyon sok ponttal kapcsolatban konkrét választ kéne adjak önöknek. nem hiszem, hogy minden, érdemes volna minden kérdést most így külön számba venni. Annál sikerebb, mert egy sor olyan kérdést kaptam, amit amit nem is tudnék itt ebben megválaszolni, például a, a, a, az áldozatok, menekülő áldozatok keresés, felkutatásra vonatkozó civil szeretek hozzáállás és egyéb kérdések olyanok, amelyek ügyben konzultálnom kell, és idő kell hozzá hogy jobban átlássam az önök által a kérdések miben létét, és egy jövőbeli ülésre eljöve jobban tudnék koncentrálni ezekre. I'm going to discuss with the coordinator. Egy javaslatom, a koordinátorokkal majd megtárgyaljuk, hogy uh, hogyan reagáljunk, majd szeptemberi vitán újra felvetjük ezt, hiszen meg kell találni a konkrét módját annak, hogy a saját részünkről valahogy elmozduljunk a jelenlegi pontról. Voltak konkrét kérdések, amelyekre konkrét válaszokat is várunk, akár esős formában is. Úgy láttam, hogy részletesen jegyzetelt a kérdések során, akár csak mit, tehát hogyha a konkrétumokra akár írásban is tudnám válaszolni, akkor nagyon hálásak lennénk, mert egyébként is kifutatunk már az időből. A koordinátorok pedig eh, vezényletemmel előállulnak majd egy javaslattal a konkrét lépésekre vonatkozóan. Azt javaslom, hogy így járjunk el. Elnök úr, szívesen megteszem ezt. A kollégáival akár eh, négy szem közt is szívesen egyeztetek, találkozok. Remélem, hogy olyan munkakapcsolatot tudunk kialakítani mindannyiukkal, amely sikeres gyümölcsöző lesz. Akár itt a terem előtt is tudok egy-két konkrét választ adni rögtön. Köszönjük. Köszönöm a soros elnökség részvételét is. Lépjünk tovább a következő napi rendi pontra. A Lisszaboni Szerződés 36-os jegyzőkönyve előkészítő munka. A 2014. december 1-én ugyanis lejár az átmeneti időszak a brit opt-out-a kimaradási zárdékkal kapcsolatban. kollégák talán tudják, hogy van egy ilyen 36-os számot viselő jegyzőkönyv a Lisszaboni szerződéshez. Fűzve. Látom, óra is az érdeklődés. Uh, wait and see. Yes, our French colleagues can leave uh, quietly. No, it's not only a UK issue. I know it's not only a, a UK issue, but um, yeah, leave quietly, thanks. I'm just being reminded. Kérem a kollégákat, főként a francia kollégákat, hogy ö, csenden távozzanak. Tehát több jegyzőkönyvet is ö, csatoltak. a Lisszaboni szerződéshez. It's the first time I've used the hammer, Sophie, you know. Okay. Protocol 36 as a... Tehát, ahogy próbáltam elmondani, az EU rendőrségi és igazságügyi szabályaiból alkalmazása alól felmentést kapott az Egyesült Királyság. Nos, ez az átmeneti időszak ez év december 1-én lezárul. Ennek értelmében május 31-ig kellett eldönteni az Egyesült Királyságnak, hogy teljesen kimarad-e e, a 2009 december 1 előtt elfogadott intézkedések alkalmazásáról. 2013. július 21-én az Egyesült Királyság állandó képviselete arról tájékoztatta a tanácsot, hogy az Egyesült Királyság élni kíván ezzel a kimaradási záradékkal. A 36-os jegyzőkönyv értemében az Egyesült Királyság később bármikor kérheti azt, hogy függesse fel az Európai Unió ezt a kimaradási záradékot. A 10 per 5-ös cikk értelmében az Egyesült Királyság informálisan jelezte, hogy 35 eszköz esetében vissza lépne az uniós rend alá, annak érdekében, hogy ez zökönmentesen menjen. 2014. december 1 hétfőn fog az összes ilyen visszalépés életbe lépni. A schengen kapcsolatos témákban egyhangúan kell döntenie a tanácsnak és az Európai Bizottság felelőssége az, hogy megvizsgálja ezen kérelmeket a nem Schengeni intézkedések kapcsán. Márciusban kezdődtek a tárgyalások ezzel kapcsolatban, és uh, itt a szakbizottságban április 10-én már beszéltünk erről, az Európai Bizottság főtitkára az Európai Parlamentnek egy non-paper, tehát nem hivatalos dokumentumot küldött június közepén, ezzel kapcsolatban jelenleg is folynak a tárgyalások a tanácsban, a parlamentnek uh, uh, ki kell kérni a véleményét, ehhez szükség van arra, hogy érdemi eszmecserét folytassunk ez ügyben a bizottsággal és a soros elnökséggel. Az Európai Bizottság részéről a jogi szolgálatot képviseli. Ján itt vannak apróbb változások, tehát a jogi szolgálattól Martin Cuk úr vesz részt, az igazságügyi főigazgatóságtól Tell úr és Szipala asszony a belügyi főigazgatóságtól. Ki szól hozzá elsőként? Darten Csuk a jogi szolgált részéről kapja meg elsőként szót, parancsoljon. Indeed, uh, it is me. Um, as you have... Um... Köszönöm szépen, elnök úr ön már mondta, hogy ez a második alkalom, hogy a bizottság megjelenik a Libe szakbizottság előtt, hogy ismertessük, hogy a 36-os jegyzőkönyvvel mi a helyzet. Ezt azért tesszük, mert elköteleztük magunkat, hogy rendszeresen tájékoztatjuk a parlamentet. Április 10-én jártunk itt utoljára, akkor beszámoltunk arról, hogy két aspektust vizsgálunk. Az egyik az, hogy a korábbi harmadik pillére vonatkozó jogi aktusok keretében mi a helyzet, ez mind a, minden tagállamra érvényes. Ezen kívül a 36-os jegyzőkönyv 10-es cikke értelmében az Egyesült Királyság opta Az eltelt időben a releváns közösségi joganyagot teljes mértékben átvilágítottuk, és májusban uh, erről kiadtunk egy dokumentumot, ami a 2014-ben 0166-os számot viseli. Nos, lehet azonban, hogy ez visszavonásra kerülne. Ami az Egyesült Királyság optautját illeti, 35 intézkedés keretében az Egyesült Királyság opt back-in opciót is föntart. Nos, a jegyzőkönyv kondícióinknak ez megfelel, mi szerint az közösségi joganyagnak meg kell felelniük. Egyszer a tanács vizsgálja ezt felül a Schengeni aki értelmében, és egyszer pedig a bizottság is foglalkozik ezzel. A bizottság és az Egyesült Királyság júniusban az Egyesült Királyság oppekinyét megvitatta a nem Schengeni területet illetően. A bizottság tájékoztatta a parlamentet, és levélváltás, ami a bizottság és az Egyesült Királyság között történt, ezt átadtuk a parlamentnek. Természetesen formális döntés csak december 1-én lehet magától értetődően hozni. De Mindenki érdeke az, hogy egyértelmű helyzetet teremtsünk. Ezek nagyon komoly kérdések, és el kell kerülnünk, hogy december 1-ig ez lekerüljön az asztalról. Tehát még formális döntést nem hozunk decemberig, ezért a bizottság még mindig foglalkozik az ügyel. A következő feladatunk egészen specifikus, a következő, az opt-back in, tehát az esetleges újra csatlakozásnak a 35 feltételét kell megvizsgálnunk, és hogy ezt milyen eszközökkel lehet elősegíteni. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy a 36-os jegyzőkönyv nem hatalmazza fel a bizottságot arra, hogy előírja az Egyesült Királyságnak, hogy mely jogi aktusokat kell helyre tennie. Három Európol rendelkezést mindenképpen végre kell hajtania az Egyesült Királyságnak, és az Európai Igazságszolgáltatási Hálózatos csatlakozniuk kell. Az Egyesült Királyság elfogadta ezeket a feltételeket. Aztán a liszabonizáció kérdése. Ez azt jelenti, hogy amikor a volt harmadik pilléres jogszabályokat visszavonták, Ezek automatikusan eltűntek a 36-os jegyzőkönyv 10-es pontjából, vagyis az opt-outnak semmiképpen sem részei már. Az Egyesült Királyság a SZISZ a Schengen információs rendszer helyretételét is elfogadta. Ezek a tanácsi üléseken merült fel ez a probléma, és csatoltuk a 35 ponthoz. Ezek nagyon fontos kérdések a bíróságok számára is, ezért aztán a bizottság üdvözli ezt a tényt, hogy az Egyesült Királyság a jövőbeni részvételt három terület, a prümi döntéseket és a vizsgálati időre vonatkozó keretet, illetve részt vesz a tárgyalásokban. figyelembe vetjük ezeknek a döntéseknek a jogi, illetve gazdasági hatását. Az Egyesült Királyság kb. másfél millió támogatást kapott a prüm döntése gyakorlatban való alkalmazására. Nyilvánvalóan, ha nem vesznek részt a prüm döntésekben, akkor vissza kell fizetniük ezt a támogatást. Aztán hatástanulmányra is szükség van. Ezen kívül, ha az Egyesült Királyság úgy dönt a folyamat végén, hogy az obbeket nem veszi igénybe, a prüm esetében, akkor figyelembe veszük ennek a döntésnek a hatásait. Ami az Egyesült Királyságnak a kötelezettségeit illeti, ezeket feljegyezzük a tanácsi jegyzőkönyvben. Ezeknek a vitáknak az eredményét Június 21 én egy csúcson ismertettük, és gondolom, hogy a tanács majd erről még információt szolgáltat. Annak érdekében, hogy a 36-os protokoll 10 cikke megvalósulhasson, és hogy december 1-én simán folyanak a dolgok, reméljük, hogy a tanács is támogat minket a Schengeni oldalról ebben a munkában, és ezzel be is fejezném. Köszönöm szépen. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Az elnökség részéről meghallgathatnánk egy rövid hozzászólást? Tehát. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek, mert hogy a a bizottság világosan kifejtette jelentős részét ezeknek a témáknak. Ezzel kapcsolatban annyi mondandóm lehet most, hogy az olasz elnökség célja az, hogy ott folytassa, ahol a görög elnökség abba hagyta. Utóbbi tudni kiváló munkát végzett, elmélyítve ezt a munkát. De a bizottság hasonló módon értékelte a Schengeni intézkedésekkel kifolytatott munkát is. A tárgyalások folytatódnak. Volt egy kezdeti témafelvétel június 24-én a Bel- és Igazságügyminiszterek tanácsában, és az elnökség részéről mi megteszünk mindent annak érdekében, hogy mielőbb tető alá hozzunk egy megállapodást. Annál is inkább, mert jó tudjuk, hogy el kell kerüljünk minden jogi, jog hézagot tulajdonképpen szeptemberben, szeptemberre, és a jegyzőkönyvben is éreztük, hangsúlyozottan fontos, hogy az első királyságokkal való együttműködés ebben az ágazatban a lehető legszélesebb körű és mérhatóbb legyen. Köszönöm. A parlament jogi szolgálat itt van, válaszokat tud adni, ugyanett most nem teszünk fel, de bármikor támaszkodhatunk rájuk. Ketten kértek szót, Jezemer úr és Kirk Hope urak. Márki más kérne szót? Nem. Akkor Diazdemer úr először. Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm Monika Holmeyer munkáját meg nagyvonalúságát kivált kép, hogy átadta nekem a, a hozzászólás idejét. Köszönöm, Monika. Önöknek is köszönöm, elnök úr, mert nagyon világos sátette a 36-os szikkel kapcsolatos gondolatokat, illetve az királyság álláspontját. Kicsit nehezebb átlátnom az Európai Bizottságát a beterjesztett jelentést. A tanács által mondottakat is figyelemmel kísértem, és köszönöm mindenkinek az, hogy igyekezett elmondani álláspontját a vitával kapcsolatban. Azt el kell mondanom, hogy aggájjal figyeljük a fejleményeket. Az Egyesült Királyság létfontosságú partner a többi tagállam számára a rendőri és, és bírósági működés körében. Értem én, elnök úr, hogy az Egyesült Királyság helyén való, és természetes módon él azzal a jogával, amelyet a szerződések határoznak meg. Ez senki sem kérdőjelezi meg, mármint ennek a legitimitását. De nyilván én azt szeretném, ha az Egyesült Királyság nem lépne ki a biztonság és biztonság és jogállamiság együttműködéséből. Ugyan az esikesgő magában is nagyon erős, de némileg elszigetelt lehet. Úgyhogy ezt figyelemmel kéne kísérni, különösen a szakpolitikai tér értékelésekor. Úgyhogy ezért volna a lehető legjobb, ha minél messzebb menően kihasználnak a mostani jogszabályi kereteket. Nyilván ezek a kérdések nagyon kényesek és érzékenyek az állampolgárok számára. A szabadság, a biztonság, a terrorizmus elleni, terrorizmus elleni harc, a prümi egy, egyezmény által érintett területek, az információ csere, egyes rendvédelmi és szervek együttműködése, az Európola, mind-mind rendkívül érzékeny ügyek. És hát olyan fontos, hogy, hogy lehetőleg nagyobb együttműködés érvényesüljön az intézmények között, a kölcsönös bizalom alapján, közösségi partnerekként együttműködve. Azt mindenképp el kell kerüljük, szerintem, és ezt Kirkhope úrnak és nagyra becsült barátomnak mondom, hogy el kell kerüljük, hogy ez a, a szelektív részvételi módszertan ezekben a területeken aláshatja az akik kommuniter végrehajtásának egészét az Unióban, a bel- és igazságügy területén. Fontos, hogy, fontos, hogy minden komponensen működjön ennek a, az egész rendszernek. Együtt kell működjünk a 36-os jegyzőkönyv cikke szerint szellemben egyszerűsítve, a lehető legnagyobb együttműködés útjait megkeresve, úgy, hogy az egész rendszer a lehető leghatékonyabban működhessen, konzisztens módon. Nem akarom itt nagyon hosszúra húzni, elnök úr, és emiatt nem is szólnék részletekben azokról a pontokról, amelyek a, a Schengeni, aki belül vagy kívül esnek, és figyelmet érdemelnek, de mindezeket szeretném elmondani a brit kollégáimnak. Köszönöm, Díaz de Mera úr. A, e területen kifejtett munkájában szerzett tapasztalati alapján nyilván az egyes optim témákra vonatkozó kommentárjait vettük. Nem akarok itt most egy e, ön és Körkop úr közötti vita szervezője lenni, és látom, hogy Inhetfelt asszony jelentkezett is, úgyhogy mindenképpen legalább már hárman lesznek, ám a szobbizottság elnökként remélem, hogy az opt-ineket használják majd az érintetek, mert ezek a témák rendkívül fontosak. Inhetvált asszony is kért szót, úgyhogy legalább nem párbeszéd lesz önök között ez. De most ez a Körök hopp, úr következik lefektetni a pontokra. Well, thank you very much indeed, Chairman. And, uh... Köszönöm. Először is elmondanám, hogy örültem annak, hogy többek között Diaz de Mayra úrral is együtt tudtam működni a biztonságügyi kérdésekben, főként a rendészeti szervek közötti együttműködés tekintetében. Ezt mindenképpen szerettem volna napirendre vetetni. Közvetlen parlamenti szerep nincs ezen eljárásokban, ez alapvetően a tanács és a bizottság felelőssége. A nálunk bölcsebbek és idősebbek, az én esetemben nem idősebbek, csak bölcsebbek, a nemzeti parlamentekben, akik ezzel foglalkoznak, nyilván jobban tudják nálunk a, a dolgokat. Én a 2009 előtti harmadik pilléres joganyagot jól ismerő jogászként azt mondhatom, hogy ezek alapvetően tagállami kompetenciához tartoztak, aztán 2009-et követően a harmadik pillér lebontottuk, jó barátom figyelmét ezért felhívnám arra, hogy 2009 óta az Egyesült Királyság igen pozitív opt-in álláspontra helyezkedett ezen témákban. Most a 2009 előtti időszakra vonatkozóan értünk ezzel az opt in opciónkkal, az Európol kapcsolatban, az európai letartóztatási parancsal kapcsolatban. Talán annyit még hozzáfűznék. hogy jó néhány esetben, bár én nem voltam a tárgyaló csapat része, úgy érzem, hogy bőven van redundancia, és hogyha valóban ez a folyamat melléktermékeként azt hozza magával, hogy más területeket is megvizsgálunk, ahol redundáns jogszabályok és rendelkezések vannak, és ezekkel valamit tudunk tenni, akkor Azt hiszem sokat tehetünk annak érdekében, hogy az Európai Parlament, az Európai Unió iránt az emberek nagyobb bizalommal forduljanak. a Londonban folytatott egyeztetések során igen pozitív hozzáállást láttam a miniszterek részéről a tárgyalások fontosságát átérzik, és azt hogy sikerrel, sikerről számolhatunk be. Cél az, hogy együtt lépjünk fel a komoly bűnözés ellen, számos területen, ahol ezek az opt-in klauzulák minket is újra bevisznek az együttműködésben. Nagyon remélem, hogy ez a folyamat sikerrel lezárul minél hamarabb. Köszönöm, Timothy! Szeretnék még egy fontos dolgot megemlíteni. Hogy került a napirendre ez a kérdés? Tehetik fel többen a kérdést? Nos, ha sikerrel jár ez az újrabelépés, amely szigorú értelemben véve a tanácsra tartozik, de Timothy, ha kijavíthatlak, és ezt nem gyakran és nem szívesen teszem, de ennek lesz jogalkotási eh, következménye is, logisztikai, költségvetési hatása is lesz ennek, így tehát a parlament joggal érdeklődik ez iránt. tehát nem politikai jogból, hanem valóban parlamenti jogalkotási okok miatt tűztük napirendre ezt a kérdést. Sofia következő hozzászóló, Sofia Netveld. Köszönöm, elnök úr. It clear where I stand. I, uh, I don't like Rögtön az elején kinyilvánítom, hogy nem tetszik az opt-out, nem tetszik az, hogy az ember szabadon alakárt válogat, hogy mi tetszik az Európai Unióból, és mi nem. A Schengen övezetbe sem lépett be. Ez a uh, tagállam, amely az alapjogi kartát sem írta alá, és egy más területen sem működik együtt velünk. És most aztán újra belép bizonyos területeken, nem most őszintén, ahogy Diaz de Meira úr jóval diplomatikusabb alkat nálam, mint hogy a többség esetében ez elmondható. Eh, aggódom, hogy mennyire leszünk koherensek szakpolitikailag, illetve a döntéshozatalban is. A jogalkotási hatásról beszélt az elnökünk, illetve arra is kötés van, hogy hogyan dolgozunk itt. Because, you know, how does that work amongst colleagues if colleagues are... Hogy fog ez működni? hogyha a kollégák olyan kérésekben is döntenek, amely területen az adott tagállam nem érintett. A Ekon szakbizottságban például felmerült már, Szerencsére nem hoztunk ilyen döntést, miszerint az Európai Parlamenten belül legyen egy külön szakbizottság az eurózóna tagok, tagországok képviselőből. A Libe esetében ugyanezt megtesszük? Hogy, mit jelent ez az átláthatóság szempontjából? Hogyan működik ez majd a gyakorlatban? Ha valaki egy render, akkor lesz egy lista az asztalon, amely területeken együttműködünk a britekkel, és lesz egy lista, ahol nem. Tehát hogy, hogy néz ez ki majd a gyakorlatban? az emberek nem fogják tudni, hogy az Európai Bíróságnak van-e kompetenciája, vagy, vagy sincs, ahol az alapjogi szabályok alkalmazandóak, vagy sem. Nekem ez a helyzet egyáltalán nem tetszik. Persze én egy személyben nem változtathatok ezen, de szerettem volna ezt a véleményemet kinyilvánítani. Örültem volna, hogyha egy az egyben visszalép az Egyesült Királyság, nem csak eh, mazsolázza a neki tetsző dolgokat. Timothy Kirkhope azt mondta, hogy eh, részt akarnak venni a, a terrorizmus, a bűnözés elleni harcban. Hát ezt komolyan gondolják, hát akkor lépjenek be, vissza az összes eh, rendelkezés tekintetében, ne csak egy kimazsolázott 30 akárhány esetben. Mert a bűnözők nem azt mondják, hogy jó, ilyen bűnöket csak itt követünk el, olyan bűnöket pedig csak amott. Hát ez nyilván nem így működik. Timothy azt mondta, hogy a redundáns rendelkezéseket szüntessük meg, hát ez elég cinikusnak tűnik számomra, hiszen hogyha van egy ország, amely újabb és újabb és újabb rendelkezéseket akar vezetni, ez pont az Egyesült Királyság. Minden vitában igencsak domináns volt, joggal egyébként a brit tárgyalófél. Tehát valaki vagy játsza a játékot a szabályok szerint, vagy sem. Szerintem dolg, működjünk együtt 100%-ban az elkövetkezendő években. You got that, did you, Timothy? Rendben, Timothy, ugye figyeltél? Ahogy ti ezt már a úr is mondta, ugye? Csak ugye kicsit diplomatikusabban. Bár nem tudom, hogy nekem melyik tetszik jobban. Azt hiszem, akkor lezárhatjuk ezt a napi rendi pontot. Köszönöm a hozzászólásokat, de fel kellett vetnünk ezt. De folytassuk. Köszönöm, hogy itt maradtak. Akkor folytathatjuk? Nyolcas napi rendi pont. Egyének védelme, személyes adatok és ezen adatoknak a kiadása. Jan itt van? kollégák, egy rövid bevezető, és aztán Jannak átadom. Van egy adatvédelmi csomagreform, a parlament első olvasatban márciusban fogadták el nagy többséggel. Jan Albrecht a raportőr ennek, csak az újaknak mondom ezt, és ő lesz az, aki egy bevezetőt tart majd ezügyben. Én pedig megadom neki és az árnyék előadóknak a szót ez ügyben. Az árnyék előadók Vosszúr, Körkopúr, Cornélia Ernst, mindenki itt van, úgyhogy Jan, Timofej, te maradsz? Oké. Okay. You're not up to get, you've had enough. Nem, eleged volt, jó, nem baj. Nem baj, biztos egy ülésre még elnézés kollégák, nem kellett volna ezt a párbeszédet lefolytatnom. Jan, tiéd a szó. Köszönöm szépen. Azzal kezdem, hogy honnan indultunk az adatvédelmi reformot illetően. Néha ahogy várunk a tanácsra, el is felejtjük, hogy honnan indultunk és hol is tartunk. Azzal kezdődött, hogy a bizottságot felszólítottuk, hogy a jelenlegi 95-46-os adatvédelmi irányelvet felülvizsgálja. Ez 2011 nyarán történt. Axel Foss volt a jelentéstevő akkor, és azt kértük tőlük, hogy az adatvédelmet ért, illetően harmonizáljuk egy magas standarddal az adatvédelmet, különösen az egyének jogait figyelembe véve, például az adattörlést illetően az információhoz való jogot illetően és, transform- és transzparenciát illetően, és hogy erős szankciókat vezessünk be az adatvédelmi hatóságoknál, de úgy, hogy egységes legyen a keret. Akkor még nem tettünk különbséget a különböző szektorok között, ahol alkalmazni kéne ezt, kellene ezt a jogszabályt. De 2012-ben a bizottság megtette a javaslatát, egy új rendeletet, a 9546-os helyett. Igazából a rendfenntartókra és az igazságszolgáltatásra nem terjedt ez ki, és különös kimaradt belőle a hírszerzés. Aztán született egy külön direktíva a rendfenntartó erőkre, tehát ez két külön dosszié 2012. januárja óta. Mind a két dosszién párhuzamosan dolgozunk, itt a szakbizottságban és én vagyok a raportőr a rendeletnek, és Drucas úr pedig az irányelvnek a jelentéstevője, és sikerült egy egyességet tető alá hozni ebben a szakbizottságban tavaly ősszel, októberben, és a nagy többség támogatta. Sok módosító érkezett, és nagyon sokat tárgyaltunk, meghallgatásokat szerveztünk, meghallgattuk az érdekvédelmi csoportokat, és úgy döntöttünk, hogy az első olvasatban elkezdünk tárgyalni a tanácssal is. Um, igazából a trialógus formális formában sosem valósult meg, azért, mert a miniszterek nem tudtak kiegyezni a közös megközelítésben, és közben lejárt az előző parlament mandátuma. Úgyhogy B-terv, Úgyhogy márciusban itt a házban szavaztunk. Itt első olvasatban elfogadtuk ennek a szakbizottságnak az álláspontját, mind a két dossziét illetően, és most várjuk a miniszterek tanácsát, hogy döntsenek. Igazából most már két és fél éve nem döntöttek ez ügyben, ami azért elég hosszú idő, és nem túl szerencsés helyzet. de nem tudjuk rákényszeríteni őket, hogy gyorsabban haladjanak, úgyhogy mit kellene tennünk? Állandóan gyakoroljunk nyomást rájuk, hogy legyenek gyorsabbak, legalább valami általános megközelítésük legyen, hogy a triológusok megkezdődjenek hogy közös álláspontot alakíthassunk ki a parlament és a bizottság és a tanács között. A legutóbbi informális csúcs, az néhány hete volt, az olasz soros elnökség nagyon nagyra törő, és egy általános megközelítést tető alá akarnak hozni a lehető leghamarabb legalább az év végéig. Csak hát a következő formális csúcs az októberben lesz, és majd meglátjuk, hogy mi lesz az eredménye. Hogy képesek lesznek-e kialakítani egy közös álláspontot. Ennyi lett volna az eljárás, ami a tartalmat illeti. Amit a tanácsban problémásnak láttunk, azt nagyjából már megoldották, és kompromisszumokat is kötöttünk, mert egyre több tagállam rájött arra, hogy a hatáskört illetően az állami szektor elkülönítését illetően a konszisztens gyakorlatban való alkalmazást illetően, a one-stop shopot illetően már döntés született, mert hát azt mondtuk, hogy a belső piacon a fő felelős hatóság felügyelete alatt van minden eljárás, de ugyanakkor valahogy konzisztensnek kell lennie minden adatvédelmi hatóság hozzáállásának. Nem lehet 28 különféle végrehajtást elképzelni. Ez csak egy példa lett volna, de többet is mondhattam volna, hogy a tanács példát vehetne rólunk, és igazából azt sem bennünk, ha copy-paste-tel működnének, igazából megkönnyíteni a helyzetet a trialóguson, de hát nyilván joguk van a saját álláspontjukhoz. Én úgy gondolom, hogy ezt egyértelművé kell tenni az új parlament részéről. És én azt mondanám, hogy akkora prioritást képvisel ez a két dosszié, hogy összefoghatnánk annak érdekében, hogy ezt átnyomjuk, mert tényleg nem várhatunk már tovább. Tényleg odáig jutottunk, hogy <clears throat> versenyhelyzetbe kerültünk globális szinten a más piacokkal, a saját igazságszolgáltatási rendszereinkkel. És tavaly sokszor felmerült ez a kérdés a lehallgatási botrányok kapcsán, és az állásfoglalásunkban is, amelyet Claude Moraesnek volt a raportőre. Ez is újra megerősítette azt, hogy fel kell függeszteni a Safe Harbor döntés, és szerintem itt az ideje annak, hogy nyomást gyakoroljunk, hogy alkalmazza a tanács ezeket a szabályokat az Unióban, és vegye figyelme az állampolgárok érdekeit. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Jan, thank you for being here. Jan, köszönöm, hogy ilyen rövidre fogtad sokan nem ismerik talán ezt a rendeletet és a vonatkozó irányelvet. Kritikus fontosságú számunkra ez, meg az is, hogy azok a jelentőstevők és árnyékelődők, akik érintettek, hozzászólhassanak, hiszen most értékeljük a dolgok állását, meg a teendőket. Még a szünet előtt. Csak félig van időnk, 30-ig, úgyhogy először a bizottság és az elnökség képviselőt kérem, de kérem nagyon röviden csak tényleg másfél percben, mert aztán sokan kértek szót, és mindenki, aki a rendelet meg az irányabb ügyében dolgozott, hadd beszéljen. És aztán két zárt ülésünk lesz 30-kor, amit szintén tolmácsol nekem. Elnökség először Dimitrész úr az olasz elnökség nevében másfél percben. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen. Köszönöm a Libeszok Bizottság tagjának. Ö, azt is, hogy itt lehetek, és remélem, hogy az új ciklus jól indul. Az adatvédelmi téma, az irányelv is, meg a rendelet is már jelentős figyelmet kapott ma reggel, és ez a egyik prioritása az olasz elnökségnek. Egyik fontos témánk az, hogy az európai állampolgárok és vállalatok hasznára, valamint az adatokkal dolgozók, ellenőrök is egy jogosan várnak tőlünk egy egységes jogi keretet, és az Európai Unió egészében való konzekvens alkalmazhatóságot. Az Európai másfél éves vita ugye hosszú időnek tűnhet, de tekintettel a dolgok bonyolult összetett voltára szükség volt erre az időre. Az irányelve kapcsolatos tárgyalások voltak éppen négy éve húzódnak. És az, hogy a rendelet mellett döntöttünk, amit a tagállamok többsége támogat, még konkrétabb megfogalmazásokat igényel, és ennek kiérleléséhez még több idő kell. A szakmai aspektusokban jelentősen, jelentős hozzájárulást kaptunk a tagállamoktól, méreható szakmai vitákban. Egyetlen ülésnapot sem úgymond pazaroltunk el, minden, minden eszmecsere nagyon hasznos volt. Az elnökség úgy érzi, hogy létfontosságú, hogy építsünk a görög elnökség eredményeire, és, és így szintetizáljuk ezt a munkát, amely egy olyan kompromisszumos uh, nyugvópontra jutatja az ügyet, amely elég nagyra törő ahhoz, hogy büszkék lehessünk rá, és hogy tartalmi elemeket is hozzon. Fontos kérdések még nyitva állnak, a tagállamok kell, hogy kérlejék álláspontjukat, Sokszor ez nagyon nehéz tárgyalást jelent. A tagállamokon belüli intézményekben, egyes minisztériumokban és szervezetekben. Az olasz elnökség most, mint tudom, a görög eredményekre építve lépésről lépésre szeretné elérni azt a helyzetet, hogy kiér, megszülessen az a szöveg, amelyben aztán megállapodhatnak a tagállamok. Elnök úr, ha megengedi, most nem jelölnék meg dátumot. Nem hiszem, hogy feltétlenül segíteni a folyamatot, hogyha valamiféle határidőt jelölnék meg, hogy most ez október lesz, vagy november. A tanács dolgozik, jól halad, az olasz elnökség mindenben támogatja ezeket az erőfeszítéseket, és a parlamentet folyamatosan tájékoztatjuk minden lehetséges fórumon, arról, hogy mi történik, min a járásokban, és a tanács, mint mondottam, reméljük, hogy nyugvóra jut, meg a dülőre jut a, a társjogalkotókkal is végleges megoldásban. Köszönöm. Azt mondta, hogy nem akar dátumot megjelölni. De azért, hogy mikor az záródik a dolog, hogy mikor indul a trialógus, azért azt jól ne tudni, valamiféle elgondolásuk lesen, hogy mikor indul a triológus, ha még arról nem is, hogy mikor várják annak a, ennek a folyamatnak a lezárását. Hát bocsánat, hogy ilyen Ugye másfél percre gondoltam, hogy az alatt kicsit precízebben tud majd tájékoztatni bennünket. Sajnos nagyon nehéz választ adni a tagállamok által adott mandátumtól is függ. A, a tagállamok jelentősen nyilvánosan tették, hogy a júniusi tanácsülésen nem tudnak még mandátumot adni az, egyetlen az elnökségnek sem, mert még tárgyalásban vannak a rendelet egyes elemeit illetően, amely az egész eszköz keretét nyújtja. Így módon ezen általános keretet kell tehát elsőképp, első lépésben létrehozni, a lehető leghamarabb. Ami bennünket illet, ez nem Ugye ez nem lenne nagyon hasznos, hogyha egy időponthoz kötnénk ezt. Csak azért, hogy ezt megtehessük. Minden, mint mondtam, mindenképpen igyekszünk gyorsítani a folyamatot, mondjuk az év vége a legrealistább megközelítés, tehát még a mi elnökségünk alatt. Köszönöm. Most a bizottsághoz fordulok, az a legrövidebben kérem. Szösztárk úr a bizottság részéről. Eh? Um, Köszönöm, elnök úr. A bizottság részéről négy rövid megjegyzésem lenne. Március óta az Európai Bizottságban is éreztük a tárgyalások dinamikájának változását. Az Európai Parlamentnek hálásak vagyunk, a reform most már megfordíthatatlan, ennek éreztük a hatását. tanácsban folyó tárgyalások üteme is felgyorsult. A júniusi tanácsülésen egy részleges általános megközelítés sikerült elfogadnunk, még a mm, körögenesség vége előtt, és az igazságügyi miniszterek informális tanácsán is napirendre került ez, és világos állt, hogy a tagállamok többsége szeretné, hogyha az állami ágazat kimaradna a rendelet hatája alól. Most azt várjuk a soros elnökségtől, hogy egyenként szépen lassan, illetve inkább gyorsan zárja le ezeket a még nyitott kérdéseket. A One Stop Shop, tehát az egyablakos rendszer problémáját is reméljük sikerül megoldani. Az ír elnökség óta nagyon sok munka folyt ezen a téren is. Remélhetőleg decemberre az általános megközelítés is megszületik a tanácsban. A tanácsot pedig, a sorsenőséget pedig arra kérjük, hogy egy ilyen átfogó megközelítést alkalmazzon, ahogy az eddig is történt. A legfontosabb dátum ezügyben valószínűleg az, hogy 2015-re le kell zárni ezt a dossziét, Közeledik ez a nap, ezért mindannyiunknak keményen kell folytatnunk a munkát. Igen, 2015 közeledik, ehhez kétség sem férhet. Igazi filozófikus hang eh, nemet kezdünk itt megütni. Jó, akkor folytassuk az elnékiradókkal és koordinátorokkal. Kérem, hogy fogják rövidre, azaz két percre a hozzászólásukat, hogy lássuk, hogy hogy alakulnak a dolgok, aztán pedig Jan meg fog kapja a szót, hogy összefoglalja a dolgokat. Elsőként Vasz úr. Köszönöm szépen. Először is szeretnék utalni még egyszer arra, amit Jan Philip Albrecht már elmondott. Nekem is ez a benyomásom, minél tovább várunk Európában, annál inkább hátra csúszunk. Ezért kellene ö, szaporábra venni és itt az Európai Bizottsághoz kell forduljak, amely persze újra fel kell álljon, és eh, lehet, hogy október készül csak el, a, készül fel a, arra, hogy teljes erővel tovább lépjen. Az olasz elnökség, vagy az új német belügyminiszter kapcsán, te Filip talán megvizsgálhatnád, hogyan lehetne valahogy jobban tájékozódni de mindenképpen az a benyomásom, hogy sürgetően kellenek adatvédelmi sztenderdek és normák, mert a technológia is fejlődik, és egyre inkább lemaradunk, mi jogalkotók. Talán a triológus ö, egyeztetések is még tovább tartanak, és megint nem tudunk időben lépni. Azok a problémák, amelyekkel a tanács kell megbirkózon, a rendelét, rendelet jogi keretének felállításában érthetőek, ám az a szükségszerűség, hogy gyorsan kell haladnunk, ott is érthető kell legyen. És hogy csak a one-stop shop, vagy a, a közigazgatás által hozzáférhető adatok ügyében lehet, hogy talán túl egyszerű elgondolni a megoldást, de azért nem véletlenül kéne egy évig húzni, vonni ezt az ügyet, és az Európai Parlament is talán tárgyalhatna, vagy a jogi szolgálatunk az ilyen megnyitási klauzul záradékok ügyében megvizsgálhatnánk, hogy milyen módon lehetne összehangolni a dolgokat. Köszönöm, hogy ilyen röviden mondtad. Ki a szocialisták új elnyi kerüldója? Köszönöm. Laurisztina asszony mondja. Drucesz úr munkáját próbálom folytatni. Remélem kéz a kézben tudunk majd együttműködni ez, ez ügyben. Ez a csomag alapú megközelítés szerintem célra vezető, hiszen nonsens lenne, hogy a, ahogy a levegőben logjon, a digitális autópályák korában az nem működik, mint az autópályán sem, hogy minden országban más közlekedési táblákat használjanak. Nem vagyok túl optimista az olyan optimista irányelvűben, mint rendelet ügyben. It also is very important for TTIP and also for the digital common... Tudom, hogy ez a digitális közös belső piac szempontjából is milyen fontos. Remélem, hogy zöggenőmentesen tudunk majd ez ügyben eljárni. Sophie Interveld az ALDE frakció nevében. Igen, köszönöm elnök úr, rövid leszek és belős, hiszen ezen a ponton sok mondani valóm nem is lehet. Ha cinikus lennék, mint hogy nem vagyok, akkor nem is bennem, hogy a tanács ilyen lassan halad, mert minél többet várnak, annál több lesz az esetjog, ami az európai parlamentárás fontját erősíti, nem a tanácsét. Persze nem tudom megelőlegezni a, a, a tanács álláspontját, de még nem látom a jogalkotási javaslatot, ahol a parlament álláspontját erősítette, javította volna a tanács, általában az ellenkezője igaz. A parlament álláspontja már önmagában egy kompromisszum. Egyszerűen nem értem, hogy mi tart idáig, ha tovább egy gyengíteni, Én egész egyszerűen a helyükben elfogadnám a parlament kompromisszumát, ami önmagában sem meg, garantál megfelelő védelmet. Hogyha ezt még tovább kívánják gyengíteni, akkor azt hiszem, hogy ezt nem fogom tudni megszavazni. Éppen ezért a tanácsnak azt javaslom, hogy kapják össze magukat, és közel legyenek a parlament álláspontjához. Köszönjük Sophie Cornelia Gua nevében. Igen. Én azt hiszem, hogy már elég hosszú utat tettünk meg az elmúlt két és fél évben. Igazából több idő is volt ez. És most elértük azt a pontot, amikor a parlament azt mondta, hogy most már elég, a tanácsnak vannak kötelezettségei, ez skandalum, amit már nem lehet megvédeni úgy, ahogy ezt a tanács csinálja. Még csak kezdeti dátumot sem kaptunk tőlük, semmi, hogy trialógus lenne, vagy hasonló. Egyszerűen csak ez halaszgatási taktika, ez egy kiátszás. Egyébként igazából kiábrándító, hogy mit kaptunk ma a tanástól, igazából semmit nem kaptunk, és eléggé kriptikus volt az egész, nem lehet ezzel semmit kezdeni, és akkor most dő, dőljek itt hátra a székembe elégedetten, hogy megkaptam az információt, hát ez így nem megy. Juncker úr azt mondta, hogy a TTIP-re szükségünk van, de nincs szükség az adatok integrációjára azért, mert a TTIP-tel az a helyzet, hogy az európai normákat be kell tartani, és van az adatvédelmi csomag. Aztán ugyanazt hallottuk a lehallgatási botrányokkor is. Kiröhög minket az egész világ, hogy ilyen sokáig, évekig húzunk egy-egy adatvédelmi csomagot, csak azért, mert a tanácsom hajlandó dolgozni. Egyre több olyan dolog történik, ami egyértelművé teszi, hogy lépni kell. Én most már követelem a tanástól, hogy kapjunk egy triológus időpontot, és ne um, keresztrejtvényt játszasson velünk, és ne halaszgassák. Köszönöm. Köszönöm, Cornélia. Nora, te szót kérte, nem kérte? Nem. Jó, a többieket már nem kérdezem meg. Joseph? és utána... Nem, nem, nem, nem. Birgit, aztán te, te jössz, igen. Nem te. Nem. Mégiscsak Birgit. Birgit, you know what it is, is that all the coordinators have... Birgit, már minden koordinátor elment, úgyhogy te vagy az egyetlen. De már mondtam, én mindig itt vagyok. Nos, egy idézettel kezdem. A szavakat hallom, de a hitem nincs meg hozzá. A tanács azt mondja, hogy ez egy rendelet, és ezért nagyon óvatosan kell eljárniuk. Elnézést, nincs már több időnk. A tanács már előre léphetett volna, hogyha nem azzal pocsékolna az idejét hetekig, hogy nyavajognak azért, hogy rendeletet kell megoldaniuk. Egyszerűen nem akarják ezt a rendeletet, az európai tagállamok még nem jöttek rá arra, hogy rendeletre van szükségük, pont azért, mert közös normákra van szükségünk az Unióban. Ez itt a konfliktus lényege. Aztán amikor azt hallom, hogy 2015, nincs idő, kész. Minden élet részben digitalizáltuk a valóságot. Igazából már a tanács most a múltat írja, úgyhogy nincs időnk európai adatvédelemre van szükség, az állampolgároknak van erre szüksége, a harmadik országokkal való kapcsolatokhoz, és igen, szükségünk van az igazságügy területén és az irányelve. Nevetséges, hogy azt mondjuk, hogy ez a nemzetállamok ügye. Ma reggel hallottuk, a rendfenntartó szervek és az igazságszolgáltatás együttműködését de hát nem tudjuk, hogy milyen szobá, szobák szerint. Van egy eljárás, az egyik országban az egyik szerv kapja az adatokat, a másik a másik, az egyikben nyilvánosak, a másikban titkosak, ez így nem megy tovább. Ha rendeletre van szükség, irányelvre, meg kell kezdeni tárgyalásokat. So I'm going to take next. Köszönöm, Juan Bóni és Joseph következne. Juan Fernando parancsolja. Köszönöm. Rövidre teszem, hogy takarékos vagyunk az idővel. Az első gondolatom tudni csak azt mutatja, hogy a Libeszek Bizottság továbbra is fenntartja egy nagyon fontos téma, és az a védelmi csomaga kapcsolatos kötelezettségvállalását. Ez nagyon fontos üzenet a Libeszek új tagjai számára is, hogy meg is meg tudják, megismerjék, hogy a régóta dolgozunk, évek óta keményen, az elmúlt ciklusban jó oknál fogva ezen a témán. Az alapvető jogok, az alapjogokat az Európai Karta is rögzíti, és a Lisszaboni szerződés maga is. Komolyan véve az Európai Parlament fontosságát mindebben. Mint igazi jogalkotói testület és intézmény. Az alapjogok tekintetében ez nagyon fontos lépés, hogy komolyan beszéljük az európai állampolgárok jogairól. És nem csak a vállalás kontinuitását kell megmutassuk, hanem azt is, hogy láttuk már korábban azt, hogy elhúztak dolgokat éveken át, húzva, halogatva, és aztán sose vezetett sehova. Nagyon sajnálom, de ez volt a diszkriminációs horizontális irányelv ügyében, az es, a bíróság egyenlőség témájában, amely még máig sem sikerült tető alá hozni. Ugyanez a helyzet. A dokumentumokhoz való hozzáférés és a átláthatóság nyomorúságos módon halogatták évekig. Halott a Libeszakbizottság komoly hangsütet rá, mégsem látszik még most sem a fény az alagút végén. Az adatvédelmi csomag ügyében is tehát meg kell tegyünk mindent annak érdekében, hogy rámutassunk, melyek azok a tagállamok, amelyek akadályozzák a jogalkotás menetét, amelyek igyekeznek blokkolni a közös álláspont kialakítását, az általános megközelítést. Jobban kell tájékozódnunk, meg kell tudjuk, mik a még váló ügyek Persze, ugye rendelet a nagy dolog, a nagy, látjuk a nagy dolognak, a nagy, a nagy megoldásnak, ám az irányelv volna a tagállamok, szempont, volna a tagállamok szempontjában a nagy dolog. Úgyhogy konkrétan kellene tudnunk, mik azok a forró témák, amelyek a rendeletben még itt válnak, ám az irányelvvel kapcsolatban is pontosan kéne tudnunk, melyek a még feloldandó csomók, hogy ezeket tényleg ki tudjuk oldozni, és tudjuk, eh, el tudjuk érni azt, hogy az Európai Parlament közelről követhesse a tanács munkáját, és elkezdődjenek a triológusok minél előbb, annál jobb. Igen. Hogy erről, táj, erről, eh, erről emlékeztetjük kollégáinkat. Boni úr a következő. Köszönöm az elmúlt másfél évben közigazgatási miniszterként dolgoztam hazámban, digitalizáció témájában, és ilyen, így tárgyaltam az irányelvről, és ez, mondhatom, hogy ez egy kulcsfontosságú dokumentum Európa szempontjából. Először is két következtetése van 2013. októberéből az Európai tanácsnak, és van egy 2014-től 19-ig tartó terv, amely kimondja, hogy 2015 a határidő rendelt elfogadására. A egyes frakciókon belül is érezhető, hogy az egyes támokkal való szabadkereskedelmi megállapodás elfogadottsága nem nagy, hogyha ez előbb történik, mint az adatvédelmi szabályok megállapítása és a magánélet, magánszféra védelméről szóló szabályozás. Világos a fontosság annak, hogy a szavazóink is lássák erre vonatkozó kötelezettségvállalásainkat, és az adatfeldolgozás ágazata, nagyon, amely nagyon szükségszerű és fontos dolog itt, és megőrizik versenyelésünk előnyünket, és ehhez megállapodásra kell jutni. értve konszenzus kell kialakítani. A, a társadalmi várakozásokat és a, a vállalatok érdekeit is szem előtt tartva. A 2015-ös vállalásokra vonatkozóan a végrehajtás az európai intézmények hitelességének próbaköve is lesz. Tehát a bizottsági és a tanácsi is, nem csak a parlamenté. Ebben az értelemben egy konkrét menetrend kulcsfontosságú volna. És egyáltalán nem értem, hogy az olasz elnökség képviselője miért kerüli el a menetrendre vonatkozó kérdéseinket. El lehet húzni a munkát, azt nem lehet, hogy nem, azt tudjuk, mikor várható ennek a befejezése. Érdekes mindig egy gyakorlati tapasztalattal rendelkező új képviselőtől hallani ilyen érdekességeket. És nem végezetű, mert Anna is szót kér, de Joseph, te vagy kvázi az utolsó a hozzászólók listáján. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, az egész vita voltak éppen nagyon sajnálatos ügy. És eredetileg európai összefüggésben jó gyakorlatokról beszélni. Most, amikor minden másról beszéltünk, de nem a jó gyakorlat példáról, hát nem egészen helytálló. Itt az intézmények nem igen működnek együtt, és jól mutatja azt, hogy nem működik az a dolog, ez a dolog, hogyha nem közösségi keretekben gondolkozunk, akkor nem jutunk sehova. És a kormányközi megoldás bizony nem messzire ható. Megdöbbentő az is, hogyha a gazdaságban folyó vitákat megnézzük, Németországban éppen most volt a hanoveri nagyvásár, ahol a számítástechnikai gazdaság képviselői többször elmondták, hogy mind sürgető az adatbiztonságra vonatkozó szabályozás megállapítása, tehát a, a gazdaság is világosan követeli ennek létrehozását, és ez mint jogalkotókat bennünket szorít arra, hogy lépéseket tegyünk, már csak a gazdaság érdekében is. Ezért is csodálom azt, hogy a tanács képviselői, akár informális találkozókon is azt mondják, hogy éppen nem is nagyon tudják, hogyan működik mindez, és Azért csodálkozom ezen, mert pont ugyanezen emberek, akik hozzáférnek a közvéleményhez a sajtón keresztül, nem igazán viszik előre a dolgokat. Aztán a tagállamok kapcsolatban én jól ismerek olyan tagállamokat, amelyeknek érdeke fűződik ahhoz, nyilván érdeke, hogy európai megoldás szülessen, és erről számot is adtak. Érdekes volt tehát megmutatni, hogy melyek azok a tagállamok, amelyek tudatosan halogatják a döntést, és melyek azok a tagállamok, akik ezt a játszmát űzik, amelyeknek az eredménye, hogy nem tudunk dűlőre jutni. Mert ez a halogatás, ez a nem politizálás súlyos károkat okoz Európa jövőjének is. Egy sor, dolog, amit már megoldható, amelyet szabályozható lett volna, nem kerül szabályozásra, és ez, ez egész európai projekt jövőjét sérti és ássa alá. Anna, csak nagyon röviden. Igen, köszönöm elnök úr. Érdekes lenne hogyha az Európai Bizottság és az amerikai fügyész ígéreteit tartaná, igazságügyminiszter ígéreteit tartaná, az nagyon jó lenne. Majd meglátjuk, hogy ez hogyan alakul, de mindenképpen szorosan árgus a figyelemmel kell követni, hogy hova vezet ez az egész. Szerintem ebben a kontextusban Boni úr említette egy határidőt. Szerintem itt nem egy eh, a, amerikai eh, naptárhoz kell alkalmazkodnunk. Hogyha nem alakulnak jól a dolgok, akkor azt javaslom, hogy dolgozzunk tovább ezen a fontos kérdésen. Az európai polgárok az európai jogszabályok védelméről szól ez, de Amerika számára is van, vannak lehetnek ennek következményei. Nem csak az amerikai államigazgatással, kormányzattal kell együttműködnünk, hanem a civil szervezetekkel is, Amerikában is. Ők lehetnek a legjobb szövetségeseink, és segíthetnek nekünk megvédeni nem csak az európai, hanem az amerikai polgárokat is attól, hogy túlzott mértékben eh, kiszolgáltatottak legyenek do the impossible. Igen. Próbáld meg a lehetetlent. Sokat keményen dolgoztál ezen a dossziénak, csak a többiek, mindenki el akarja mondani a mondani valóját, és aztán a végén mindig szorít minket az idő. parlament még soha ekkora jogszabálya nem, a parlamentnek még soha ekkora jogszabálya nem volt dolga, nem is a szakbizottságunkról, ezért nehéz összefoglalni ezt röviden, azért próbáld meg. Köszönöm. Az elejétől fogva világos volt számunkra, hogy nem egy harmadik ország ügyeiről van szó, a saját ügyénk ez, a saját jogrendünkről beszélünk, erről van szó. Ez különösen olyan fontos, mert a transatlanti kereskedelmi megállapodás, a TTIP is felmerült. Az Európai Bizottság újonnan megválasztott elnöke újra és újra elmondta, hogy az adatvédelemről nem fogunk tárgyalni, mert a saját keretünket most fektetjük le, dolgozzuk át, mert az adatvédelem egy alapvető állampolgári jog. És ez az érdek az európai cégeknek, az európai gazdaságnak is. Ez fontos, jelenleg az európai cégek versenyhátrányban állnak az amerikai társaikkal szemben, hiszen ezek bármelyik tagállamban létrehozhatnak egy bógus céget, ennek a gyakorlatnak véget kell vetni. Így tehát egyrészt biztosítani kell a jogbiztonságot, másrészt garantálni kell az állampolgárok számára, hogy az adatvédelmi normák nem csökkennek, hanem éppen erősödnek. Ez az egyik oldal, másik oldal pedig az, hogy vállalni kell egy harmonizált egységes jogi keret létrehozását az Európai Unión belül. Szerintem a konszenzus meg kell találnunk e- ez ügyben, az egyik oka a problémáknak pont az, hogy olyan kérdések is felmerültek, amelyek teljesen nem világiak voltak. A, a jogszabályok egységesítése helyett még inkább egy fragmentált rendszert akartak létrehozni. Ez teljesen elfogadhatatlan az alapjogi karta 8-as cikkét kérdőjelezte volna ez meg, amely szerint vagy az illető beleegyezése, vagy a, a, a, egy indokolt jogi alap megléte az előfeltétel annak, hogy személyes adatokat feldolgozzanak, tároljanak. 2011-es álláspontunkban is hangsúlyoztuk ezt, hogyha a hagynánk feladnánk ezeket a, a javaslatokat, akkor a tanácsban nagyon gyorsan meg lehetne állapodni. A 95-45-ös viszonylag jól működött, de aztán az Európai Bizottság egy új javaslatot tett, ahogy ezt Axel Foss is eh, említette, még a triológusok előttünk állnak. Hogyha átveszik a tanácsban az Európai Parlament pontját, akkor a négy év végül is elfogadható is számomra, de attól tartok, hogy ez nem így lesz. Tehát eh, szükség lesz eh, triológusra. Mi persze nagyon nyitottak vagyunk. Sok félértés volt, főként az elején, most már ezt értjük, tudjuk. Egyszerűen annyi elem merült fel, annyi kérdés eh, merülhet fel, ezért volt olyan hosszú és bonyolult a folyamat. Most itt az ideje annak, hogy végre eredménnyel járjunk. Szerintem jó ötlet lenne, hogyha az elnök meghívna azokat a mészereket, akik, akik hajlandóak a, a, a fennmaradó kérdésekről tárgyalni velünk. Nagyon örülök, persze, hogy Laustin asszony lesz az előadója az irányelvnek és még egyszer éppen ezért elmondanám, egy csomagról van szó. Fontos, hogy ezeket együtt kezeljük, teljesen egyetértek azzal, hogy önkényes lenne nem megállapodni, legalábbis minimális normákról a, az rendőri ágazatban. Az európai nyomozati parancs ügyében például közel állunk a megállapodáshoz jó lenne, hogyha az adatvédelmi normák javulásával párhuzamosan minimális szabályokat is lefektetnénk egy másik területen. Azt hiszem, hogy az Európai Parlament megmutatta, hogy mi bízunk a tagállamokban a tekintetben, hogy tudják hozni azt, amit ígértek ezért úgy gondolom, hogy a nyári szünet után, amilyen gyorsan csak lehet, egy árnyékelődő ülést fogunk tartani, és megvizsgáljuk, hogy a ma felmerült javaslatokkal hogyan e, tovább. Köszönöm, Jan. Pontosan ezt szeretnénk, egy közös stratégiát a csomaggal kapcsolatban a végrehajtás tekintetében. A koordinátorok mind itt ülnek, mindannyian hallották ezt. Akkor tehát majd a koordináti ülésen ezt fölvetjük szeptember-október környékén. És akkor az árnyék előadói ülésre is sor kerülhet. Köszönöm, köszönöm ezt a kezdeményezést, ez kiváló. Köszönöm mindenkinek, hogy tartotta az időt, ismét időben vagyunk, ez csodás. Következő napi rendi ponttal folytathatjuk. Zárt ülés keretében tárgyaljuk a következőt. Mondom az új kollégák számára, hogy ez eh, azt jelenti, hogy a képviselők maradhatnak jelen, illetve a frakciók alkalmazásában lévők, mindenki másnak el kell hagyni a termet. Sophie, ne csináld ezt velem, első napom ez. You've only got five more years to go. <laughs> You You'll yeah, sweat you it out. Do, you can do it. You can do it so, another day. I just want to, to stay. De csak akarom, hogy belekerüljen a jegyzőkönyvbe, mert tudom, hogy a koordinátorok megegyeztek ebben, de alapvetően nem értek egyet azzal, hogy a Safe Harbor egyezmény, a védett adatkikötő egyezmény zárt ajtók mögött folyjon. Szerintem ezt írásban kell megint okolni, hogy miért. Igazából a transzparencia esetjogának ezt felelne meg, és csak akkor kell bizalmasan kezelni egy témát, hogyha ennek van oka. Én nem látok semmiféle okot, nem nincs az a folyamatban jogszabály, nem tudom, ez szerintem csak megalázó, Én teljes mértékben ellenzem, és követelem, hogy a bizottság írásban indokolja meg. Tessék, mivel vártam, hogy lesz ez a kérdés, itt van a, az indoklás. Nem, nem, nem. ha ez copy-paste, akkor nem akarom elolvasni. Nem, ez nem copy-paste. Most komolyan. Az egyik koordinátor is felvetett ezt a kérdést, és ezért a Safe Harbor-ről szóló ezt a megbeszélés. Ezt, ezt, ezt zárt ajtók mögött folytatjuk le, de a jövőben nem így lesz. Mert például a koordinátorok egyrészt is azt gondolta, hogy ne legyen zárt ajtók mögött ez a megbeszélés, a másik témát viszont azt akarták, hogy zárt ajtók mögött legyen. Tehát igazából szeptembertől keményebben veszük ezt a kérdést, hogy mi bizalmas és mi nem, és nem akarjuk, hogy állandóan ez forduljon elő, hogy zárt ülés legyen, mert különben ez probléma lesz. Hogy fejezem be? Különösen a Safe Harbor, ez amúgy is ellen, ellentmondásos, hogy zárt ajtók mögött legyene. Úgyhogy ezt többen felvetették, de megértem, és kérünk erre szabályokat, hogy mi legyen zárt, és mi nem. Csak hidd el, hogy kérni fogom ezt szeptembertől a bizottság felé. Én amúgy is, én amúgy is bízom önben, csak nem értem ugyan a mai kivételt, csak igazából ez nem arról szól, hogy a koordinátorok hogy éreznek a transzparenciát illetően. Vannak jogszabályok, vannak szabályok, ezt nem lehet lesöpörni. És az állampolgárok, ez most nem rólam szól, nem rólunk szól, hanem arról, hogy az állampolgároknak joga van ehhez, most pedig kizárjuk az állampolgárokat. Nem, mert hát, hogyha meghallgat, akkor bízom önben, de megtagadjuk az állampolgárok jogát, hogy tudjanak erről. Ennél sokkal jobban kell teljes, teljesítenünk. Kell, hogy legyen egy indoklás. Jó. Igen, de én vállalom a felelősséget, úgyhogy írásban lesznek iránymutatások szeptembertől kezdve. Az egész szakbizottságra kötelező érvény. Most akkor folytathatjuk, az napi rendi ponttal folytassuk. Hát az egésznek az <laughs> lett volna az elképzelés, az, hogy az új tagokat ne zavarjuk össze, most sikerült teljesen kétségbejtenünk őket.